nagyon gazdag, nagyon tele, nagyon sűrű napunk lesz. Úgyhogy kezdjünk is bele a munkába. Fogadjuk el a napi rendet. Ha nincs megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Tájékoztatok mindenkit arról, hogy minden nyelven van tolmácsolás. Bizottságunk minden nyelvén. Köszönet a tolmácsoknak. február 22-23-a ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Itt is azt mondom, hogyha nincs megjegyzés, az ülés végéig senki semmilyen megjegyzéssel nem él, akkor a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintjük. A mai ülést a keresztül lehet követni. Ezen kívül tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a holnap délutáni ülés, amikor George Lyonnal be fogjuk mutatni a kap jövőjét. A holnap délutáni ülés másik teremben lesz. Nem ebben a teremben, másik teremben. A Jan 2Q2-ben lesz. Kezdjük is meg a bizottság érdemi munkáját. Az új egységes támogatási rendszer 2013 után új megközelítés, új célok. Hallgassuk meg ezt a prezentációt. A koordinátorok kérése alapján rendeltük meg ezt a tanulmányt. A tanulmány nagyon hasznos lehet ahhoz, hogy eh, részletesen megismerjük az eljárási és jogalkotási kérdéseket, amelyek 2013 után a kap esetében érvényesek lesznek. Szeretném üdvözölni Jean-Christophe Büro urat, ő a tanulmány koordinátora egyik szerzője. Büro úr most eh, prezentációt tart, bemutatja a tanulmányt, és eh, ezt követően természetesen kérdéseket tehetünk fel, Büro úr pedig a kérdésekre majd választ fog adni. A bizottság képviselőinek is köszönet. Már is átadom a szót Jean-Christophe Bürónak, hogy bemutassa ezt a tanulmányt. Öné a szó. Merci, Monsieur le Président. L'étude... Euh, Köszönöm, elnök úr. Franciául szeretnék beszélni. Jól lehet a diák, illetve a bemutatásra kerülő videó angol nyelven készültek el. Nagyon ideiglenes változata ez a jelentésnek, és elnézést is kérek emiatt. Ahogyan említettem, mindössze tervezetről van szó, csupán néhány terület feldolgozását ismertetném, és megpróbáljuk majd a mozaikokat összeillesztve elkészíteni egy végleges zárójelentést is. Közgazdászok és más szakértők csoportját kérték fel a különféle tagállamokból, hogy a következőket végezzék el próbálják felmérni a közvetlen támogatási rendszer jelenlegi helyzetét az Egyesült Európában, és vegyék figyelembe azokat a javaslatokat, amelyeket a rendszer javítására, illetve módosítására különféle csoportok, illetve civil szervezetek, valamint mezőgazdasági szövetségek megfogalmaztak, és ahol lehetséges értékeljék a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, és végezetül próbáljanak megfogalmazni bizonyos ajánlásokat, illetve javaslatokat, hogy milyen módon lehetne reformálni az egységes támogatási rendszert 2013 után. Az tanulmány első részében meg kellett értenünk a jelenlegi rendszert azután az állapot felmérés után, amely bizonyos új elemeket vezetett be a rendszerbe. és az SPS-nek nevezett egységes támogatási rendszer a tagállamokban történő gyakorlatát mértük föl, és körülbelül, új, körülbelül tíz új tagállamban is igyekeztünk felmérni a jelenlegi helyzetet. Mit figyeltünk meg mikro- és makroökonomiai szinten? Nos, azt láttuk, hogy a különféle az egyes tagállamokban működő rendszerek eltéréseket mutatnak, és hogyha előrevetjük pillantásunkat 2013 utánra, amelyek reformok fognak megalapozni az állapotfelmérés alapján, ahol egyre inkább függetlenné válik a támogatás a termeléstől, és különféle kifizetési rendszerek meghonosítása várható, amelyek ma még kevésbé jellemzőek. A az állapotfelmérés után új szabályozást vezettek be, amelyek keretében a tagállamoknak a kifizetések elosztásában szabadabb kezet biztosítottak az eddigi modellnél a tagállamok a költségvetési eszközök bizonyos részeit maguk vették át, és rendelkezésükre áll annak lehetősége, hogy ezek elosztásáról saját hatáskörükben döntsenek. Így tehát a tagállamok a kap jelenlegi fázisában a szubszidiaritás elvének érvényesülését mutatja. 1968 óta a tagállamok különféle eszközökkel élhetnek. Az első pillérbe tartozó eszközök elosztásában, például a környezetvédelmi cselekvési tervek megvalósításában, amelyek szintén a második pillérre kerülnek át. Ez pedig igen fontos, mert ha Franciaország példáját ragadjuk ki, ahol 5,6 milliárd euró kerül közvetlen kifizetésre, és ha a francia kormány kihasználta volna a rendelkezésre álló kínáló valamennyi lehetőséget a rugalmasságra, akkor csak nem 3,6 milliárd eurót oszthatott volna el ebből az összegből saját hatáskörében döntve. Ez pedig fontos szempont, miután a különféle támogatási rendszerek közötti átjárás nem igazán pontosan körülhatárolt és meghatározott és hogyha különösen a második pillérbe elsőket veszük ö, tekintetbe, akkor azt látjuk, hogy nagy mértékben függ mindez ö, attól, hogy ö, hogyan döntenek a helyszínen, és ez befolyásolja a mezőgazdasági jövedelmek eloszlását, alakulását. 2009 és 2013 között a tagállamok egyre nagyobb szerephez jutottak e tekintetben, így például Hollandiában azt látjuk, hogy a termelési érték jelentős részére terjed ki a tagállam által folyósított támogatások összege. Az egyes régiók közötti eltérések jelentősek, attól függően, hogy munkaegység vagy terület alapú elosztásra kerül sor, sor ezeknél a kifizetéseknél. Ennek nyomán különféle eh, kritikák fogalmazkodnak húzódtak meg 2003 eh, óta, amióta a eh, termeléstől egyre inkább függetlenítik a támogatásokat, és megtörtént az állapotfelmérés, amely további eredményekre hozott a kifizetések módosításában. Ennek alapján alakult ki a jelenlegi rendszer, ahol a kifizetések egyenlőtlen elosztása miatt különféle sérelmeket okozott egyes érdekeltek körében a termelési eszközök felmérésének eltérései, mint például a föld árának eltérései jelentős környezetvédelmi hatással járnak, és a kereszt megfeleltetésnek való megfelelés is alkalmas lehet arra, hogy a természeti erőforrások kimerülése irányába menjen el a gazdálkodás. Azt látok, hogy az európai parlamentnek a kifizetések, illetve támogatási rendszerek reformjára irányuló törekvéseit különféle adatok alapján igyekeztünk körvonalazni. 40 féle különféle tagállami javaslat ötvözésével próbáltunk megfogalmazni ilyen jellegű a különféle civil szervezetektől, tudós körökből, gazdálkodók szervezeteitől, illetve tagállamoktól származó javaslatokat megpróbálva közös nevezőre hozni. Így tehát tehát egy olyan rendszer alakulna ki, amely kompenzálást jelentene a különféle az európai gazdálkodókkal szemben támasztott követelmények miatt, és a társadalmi elvárások miatt, eh, ahol például a génmódosított eh, termékek előállításával kapcsolatos követelményeknek kellett megfelelni. Nos, mindez mutatja, hogy az egész rendszer reformra, módosításra szorul, és itt ennek során számos körülménynek, változásnak, illetve a piaci feltételek változásának is meg kell felelnünk. A rendelkezésre álló költségvetési források a jövedelmezőség javítására szolgáló erőforrások, a közjavak előállítása ösztönzése irányában hatnak a gazdálkodókat arra ösztönözve, hogy a társadalom számára ilyen közjavaknak minősülő szolgáltatásokat nyújtsanak, illetve termékeket állítsanak elő. A különféle kormányszervek, illetve érdekeltek által megfogalmazott javaslatok nehezen hozhatok közös nevezőre. Többféle ilyen javaslat hangzik el, egyfelől a támogatás szintjére, az erőforrások volumenére vonatkozólag, a társfinanszírozás mértékére nézve, a tagállamok által a központi erőforrásokhoz rendelt kiegészítő források mértékére nézve, stb. Bizonyos elvek azonban körvonalazódnak, bizonyos célek megfogalmazódhatnak, és ez egyfajta a közvetlen támogatások számára követendő javaslatok megfogalmazását teszik lehetővé. Azt látjuk, hogy technikai szempontból megpróbálhat figyelembe venni a jelenlegi helyzetet, és nem teljesen elfogadható megoldás ez ugyan, de e, mégis célszerű lehet a jelenlegi kifizetésekből kiindulva e, meghatározni a e, jövő céljait, amely tehát elsősorban az élelmiszer biztonság fenntartására, a környezet állapotának megőrzésére, illetve közjavak előállítására szolgál. A vízminőség megtartása biztosítandó gondol hosszú távon is. Ezek lennének tehát azok az elvek, amelyeket megpróbáltunk érvényre juttatni, bár némiképpen szubjektív módon. Az első pillért elsősorban kizárólag az európai közköltségvetés, a második pillérbe első kifizetéseket részben a tagállami források társfinanszírozzák, ez pedig nem egyszer negatív ösztönzőként hat pillanatnyilag a második pillér területén, és ezért keressük annak lehetőségét, hogy ez is a közjavak előállítását szolgálja fokozottabb mértékben. És keressük azt az ideális arányt, amely a társfinanszírozás során az egyes pillérek területén megvalósítandó látva a felmerülő problémákat, illetve eljárásjogi nehézségeket és más döntéshozatali aspektusokat Európa szintjén. Amit keresünk az az, hogy a mikroökonomiai szintű könyviteli eljárások pillanatnyilag jelentős átutalásokat eredményeznek a tagállamok között, és így egyensúlyi hiányos helyzetek alakulhatnak ki ez a nagyobb arányú szubszidiaritás követelményét veti fel. Bizonyos mértékben már érvényesül a helyi döntési jogkör, de közös szabályok megfogalmazása lenne célszerű, hogy az európai verseny torzulásait meg lehessen előzni ami azokat a javaslatokat illeti, melyek a közvetlen támogatási rendszer reformjára vonatkoznak. Mi azt javasoltuk, még egyszer eh, ezen a eh, ponton is, eh, ez ugyan némiképpen technikai jellegű javaslatnak tűnik, de kimondtuk, hogy 15 közgazdász kolléga működött közrebe a tagállamok részéről, és láttuk, hogy a társfinanszírozásra nézve eltérő vélemények jelentkeztek, és ugyancsak más és más volt a vélemény a ö, célszerű ráfordítások volumene vonatkozásában. Ugyanakkor azonban bizonyos javaslatokat mégis kénytelenek voltunk megfogalmazni, és képesek is voltunk erre. Az egyik például a közvetlen támogatásból fakadó ö, jövedelmezőség kérdése, ahol ö, ö, rövid távon nem lehet ö, túljutni a közvetlen kifizetések gyakorlatán, de a hosszabb távon jó lenne, ha meglehetősen hosszú távra lehetne tervezni, ahol előrevetíthető lenne, hogy mi is vár ránk a jövőben ezen a területen. Minden esetre a termelőknek valamiféle kiszámíthatóságot kell biztosítanunk, hangsúlyozva azt, hogy a támogatási rendszer átmeneti fázisban van, de hogy mi fog történni például 2016-ban adott tagállamban, az ma még nehezen számítható ki. Minden esetre jó lenne, hogyha előre lehetne tudni, hogy meddig tart például a jelenlegi rendszer hatája, és mikortól lehet számítani változásokat változásokra. Minden esetre az a követelmény nyilvánvaló, hogy a köznyavak előállítását fokozott mértékben kell ösztönöznie az új rendszernek, amely az euró vitalitását is biztosítja, és általában a mezőgazdaság szerkezetének jó irányba történő alakulását támasztja alá. Ezt nem mindenki támogatja, de azt hiszem, hogy meglehetősen általános az a vélemény, hogy ez az a komponens, amely a mezőgazdasági jövedelmezőséget nagy mértékben meghatározhatja. Látjuk, hogy az első és a második pillér területén egyre inkább kialakulóban vannak új jelenségek, mint például a költségvetési megfontolások fokozódó szerepe a második pillér területén, és ez fölveti annak szükségességét, hogy ezeket megpróbáljuk egy kalap alá vonva azonosan kezelni. Úgy tűnik például, hogy nagyobb szintű regionális kifizetési, illetve támogatási rendszerek kellenének a második pillér területén, amelyek lehetővé tennék a pillanatnyilag két pillér keretében eszközölt kifizetések e, e, e, egyenletesebbé, egységesebbé tételét. Így tudnánk egységesebb rendszer irányába elmozdulni, amely kevésbé tenne különbséget az egyes régiók, illetve gazdálkodók között. Meg kellene vizsgálnunk, hogy az egyes döntések nyomán milyen változások következhetnek be azt látjuk, hogy amennyiben terület alapú kifizetéseket folytatunk, akkor túlzott különbségek keletkezhetnek, és nem ez lenne a cél. Úgy gondoljuk, hogy az eredetileg kitűzött cél ellenkezője következhet be ebben az esetben, és azt látjuk, hogy a külterjes gazdálkodás helyett az erősen intenzív termelés felé irányulnának a pénzek ebben az esetben, és nem szeretnénk túlzottan felborítani az egyensúlyi helyzeteket. Minden esetre pontos számokból kiinduló számítások szükségesek az ilyen jellegű reformjavaslatok megalapozásához, de úgy gondoljuk, hogy magas szintű szubszidiaritást kell tudnunk érvényesíteni, hogy elkerüljük az ilyen egyensúlyhiányos helyzeteket, hogy kiki a helyszínen tudja kezelni a felborult egyensúlyt, illetve helyreállítani azt. Ezekkel a közvetlen támogatási rendszerekkel a e, mezőgazdasági árok alakulása függvényében e, úgy gondoljuk, hogy e, pontosabb számítási és tervezési módszerek lesznek szükségesek, és a jelenlegi gyakorlatból különféle kérdések támadhatnak. Ami a második komponenst illeti, nevezetesen a jövedelem támogatást, a közjavak előállításának a támogatása a jövőben olyan következtetés, ményekkel járhat, amelyek a második pillér keretében túlzottan bonyolult helyzetet eredményeznek, és jelentős administratív költségeket tesznek szükségesé. Ezért úgy gondoljuk, hogy a tagállamokra kellene bíznunk, hogy különösen nagy számú kisgazdálkodónak a támogatását maguk végezzék el, és amit pillanatnyilag végzünk a közjavak előállításának támogatására. Itt elsősorban alapelveket lehetnek kidolgozni egy olyan rendszer megalkotására, amely két szinten összegek kifizetésével nem annyira célzott támogatásokkal próbálná szolgálni a kitűzött célokat, hasonlóan ahhoz, ami a környezetvédelmi intézkedések területén ma érvényben van. Nos, még egyszer azt lehet látni, hogy a szubszidiaritás számára jelentős új lehetőségek nyílnak föl ezen a területen. A tagállamok saját hatáskörben tudnák elosztani ezeket a támogatási óriási összegeket. Úgy gondoljuk, hogy az az időtáv, amelyen belül ezeket a támogatásokat megpróbálnánk egységesíteni, egyre közelebb jut hozzánk, és ezért fokozottan kell törekedni arra, hogy minél egységesebb rendszer alakuljon ki a közjövök előállításának támogatására a, gondolom, hogy a hektáronkénti, de küszöbértékekkel korlátozott kifizetések lennének eredetileg a foglalkoztatottak számának függvényében is meghatározott összegekkel alkalmasak a célok szolgálatára, másfelől pedig a tagállamok közötti átutalások és átcsoportosítások is szükségessé válhatnak, hogyha terület alapú egységes támogatási rendszert vezetünk be, és közben figyelembe veszük az euró vásárlóértékét az egyes országokban, akkor igen körültekintőnek kell lennünk, amikor a strukturális alapok alapokba tartozó összegeket az egyes országok között elosztjuk, illetve ezeknek az átutalásáról döntünk. E, itt e, nemzeti e, csomagokat kellene kialakítani, amelyek meglehetősen objektív kritériumok alapján kerülnének meghatározásra, és amely figyelembe venné, hogy mit valósítanak meg a környezetvédelmi sztenderdek fenntartására. Ami a társfinanszírozást illeti, úgy gondoljuk jó elgondolás lenne elmozdulni egy olyan séma e, irányába, amely a két pillér területén jelenleg érvényben van, jól lehet, a e, márzsok változhatnának. Ugyanakkor ezt az átalakulási folyamatot kézben kell tudnunk tartani, és hogyha a nemzeti társfinanszírozás végső kialakításában egyfajta önkéntesség is érvényesül, és országról országra vizsgáljuk a megvalósíthatóságot. Nos, a helyi körülményeket is messze menően kifigyelembe tudjuk venni. A felhasznált kritériumokon sok múlik ez esetben. Így meg kell tartanunk egyfajta közös keretet, amely európai kontextusba helyezi a kapott, ideértve a közjavak előállításának szorgalmazását, és ugyanakkor a e, verseny e, torzulásmentes fenntartását is. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy e, fontos eldönteni, hogy mit várunk el adott gazdálkodótól, például környezetvédelmi megfontolásokból. Ez kiegészítő kifizetéseket eredményezhetne a közjavak hatékonyabb előállításának elismeréseként. Ugyanez vonatkozhatna például az állatjóléti megfontolásra, hiszen például az holland követelmények lényegesen magasabbak, mint számos egyéb tagállamban, és ezért a holland gazdálkodók ilyen teljesítménye elismerhető lenne, egyfelől másrészt pedig más országok gazdálkodói is kaphatnának olyan támogatást, amelynek felhasználásával felzárkózhatnának ehhez a szinthez. A következő két diát talán kihagynám, mert a kompatibilitás a világkereskedelmi szervezettel nem feltétlenül jelent komoly problémát, de ez a megfontolás is figyelmet érdemel. Nem arról van szó, hogy a dohai megállapodást kétségbe vonnánk, de figyelembe kell vennünk a kereskedelmi kapcsolatok torzítását is, amelyre hatással vannak ezek a támogatási rendszerek. Minden esetre a WTO-val történő egyeztetés nézetünk szerint nem ígérkezik túl bonyolult vagy nehezen megoldható tárgyalásnak. Ami a piac irányítását, illetve szabályozását illeti, úgy gondoljuk, hogy az indirekt kifizetési rendszer, még ha meg is változik, nem helyettesítheti a piac irányítását figyelembe kell vennünk az árak, e, illetve a jövedelmek volatilitását. Ez jelentős probléma, és a közvetlen támogatás még akkor is, hogyha a közjavak előállítását szolgálja, alkalmas lehet a gazdálkodók és jövedelmezőségének befolyásolására, egységesítésére. El lehet képzelni, hogy bizonyos esetekben amennyiben a kifizetéseket a termeléshez rendelnénk, és a termelés során közjavak keletkeznének, például távoli területeken, akkor ez bizonyos szempontból megengedhető lenne a 68-as cikk értelmében. De a közvetlen támogatási rendszer nem helyettesítheti a hagyományosabb kapot, ahol a piacszervezési elvek érvényre jutnak. Összefoglalásképpen arra hívnám föl a figyelmet, hogy bizonyos intézményi és pénzügyi problémák adódhatnak, amikor újra definiáljuk az egységes támogatási rendszert, amely a jövőben bizonyos feszültségeket szülhet, és fokozott szerepet kell szánnunk a társfinanszírozásnak, főként a második pillérbe tartozó kifizetések területén, és magas szintű szubszidiaritást kell megvalósítanunk, amit adott esetben nem könnyű kézben tartani, vagy központilag irányítani, hiszen éppen arról van szó, hogy a tagállamok hatáskörébe utaljuk az intézkedések meghozatalát. De így fokozható a rendszer rugalmassága, és ez abszolút elvárás lehet a közös szabályozás szempontjából, illetve a jövedelemtámogatási intézkedések, valamint a közjavak előállításának támogatása szempontjából. Köszönöm, Jean-Christophe Pira. Nagyon sok érdekes elemet biztosított a számunkra, ami alapján végig tudjuk gondolni a kérdést. Papasztánkosz úré először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Büró úrnak, illetve a tanulmány készítőinek. Ez a tanulmány nagyon hasznos a mi munkánk szempontjából. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes volna megnézni azt, hogy ezek az alternatívák a költségvetésekre milyen hatással vannak. Megfelelő érvekre van szükségünk a gazdákkal szemben, illetve azokkal szemben is, akik az összegekkel kapcsolatban, a támogatásokkal kapcsolatban képviselnek bizonyos álláspontot, és azt gondolom, hogy eh, a tanulmányt ki kell még egészíteni. Azt gondolom, hogy a közvetlen kifizetéseket részleteiben meg kell vizsgálni, hiszen ez az az eszköz, amely arról hivatott gondoskodni, hogy a, megtartsuk a vidéken élőket ebben a térségben, illetve ez egy ösztönző elem is az agrárszektor fenntartása érdekében. Az igazságos szétosztása a támogatásoknak szintén nagyon fontos. Fontos tisztázni azt, hogy a feltételek mik a támogatásokhoz. Van egy kérdésem Büró úrhoz, ő röviden kitért erre a szempontra, de én mégis szeretném, ha visszatérnénk erre. Az első pillér társfinanszírozása. Ez összhangban áll-e a közösségi jogalkotással? Megfelele ez az elem a közösségi agrárpolitika legfőbb szabályainak? A másik kérdésem, azt gondolom, hogy a jelentést más szempontokból is ki kell egészíteni, Az agrárpolitika jövőjét illetően itt egyértelműen a mezőgazdasági üzemeket kell megszólítani, a nagy mezőgazdasági üzemeket. Mit történjék ezekkel az üzemekkel 2013 után? Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Köszönöm, Papasztankos úr. Igen, nagyon egyet tudunk érteni azzal, amit mondtál. James Nicholson. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Úgy gondolom, hogy a helyzet más és más a egyes tagállamokban, és mindenki a saját tagállamára gondol, hiszen nem tudjuk, hogy az összes 27 tagállamban mi is történik, de a jelentésben egyértelműen bemutatták, hogy nagyon nagy az egyenlőtlenség az alapok elosztása tekintetében a tagállamok között. Viszont egy dolog számomra egyértelművé vált, hogy az SPS, az egységes támogatási rendszer fontos a nagyon sok kis családi vállalkozás számára, hogy a jövőben fönn tudjon maradni. Nem igazán értettem, de amikor kibővítettük, és a health check végig vittük az állapotfelmérést, akkor megvizsgáltuk, megvizsgáltuk például az állatállomány helyzetét, például a jútenyésztést, és az környezetvédelmi tekintetből érzékenyebb területeken úgy tűnik, hogy el fognak tűnni ezek az állatenyésztők, úgyhogy igazán azt szeretném tudni, hogy pontosan milyen hatásai lesznek ezeknek az intézkedéseknek. Ugye ezt kell tudnunk, mielőtt döntünk a jövőről. Akikkel beszélünk, mindig azt mondják, hogy van, aki többet kap, van, aki kevesebbet, de valamilyen rendszert ki kell alakítanunk, meg kell vizsgálnunk, hogy 2000-2002-ben mi történt, és 2013 után már nem fogadhatjuk el, hogy ilyen hibás helyzetek fönnálljanak. Ami az együttfinanszírozást életi társfinanszírozást. Kérdezném, hogyha ez csökkenni fog, nem lesz kötelező, önkéntes lesz a tagállamok esetében, akkor az közös, a kapból lehet, hogy a közös szót ki kell majd vennünk, hiszen ez azt jelentené, hogy az egyes tagállamok nem fognak belépni ebbe a támogatásba. Grazie, James. Köszönöm, James. Igen, érdekes lesz majd meghallgatni a választ a kérdéseidre. Albert Dess, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tanulmány készítőjének a munkáját is. Azt gondolom, hogy a tanulmányban nagyon érdekes megközelítések vannak, még akkor is, ha bizonyos kiegészítésekre majd meg szükség lesz. Én úgy érzem, hogy az első pillér társfinanszírozás nélkül kell, hogy megvalósuljon. Az elsőhez, első pillérhez félmilliárd eh, emberre van szükség, akik eh, megfelelő, magas minőségű eh, élelmiszert kapnak, a vidéki térség fejlesztésére is szükség van, illetve a terület alapú támogatásokra. 2013 után a rendszer meg fog változni, és azt gondolom, hogy még a WTO tárgyalásainál is, hogyha az importok esetében magasabb kritériumokat követelnek, az európai eh, exportőröket eh, mindig eh, súlyosabb kritériumoknak, nehezebben teljesíthető kritériumoknak teszik ki, mint az importőröket. A második pillér úgy érzem fontos, hogy társfinanszírozásban valósulja meg e megfelelő arányjal, százalékkal, erről még vitázhatunk. Papasztánkosz úr két számot engedjen meg, hogy megemlítsek. Hogyha az lenne, hogy a második pillért minimum 25%-ban kell társfinanszírozni, és maximum 50%-ig lehet társfinanszírozni, akkor ez egy elfogadható megoldás lenne, és ezzel nem torzulna súlyos mértékben a versenyhelyzet. De a második pillérhez Azért, hogy a kompenzációs kifizetéseket meg tudjuk valósítani, szükség van erre, és a hegyvidéki térségek, hátrányos helyzet térségek esetében is szükség van a kompenzációs kifizetésekre, ehhez pedig szükség van a második pillére. Azt gondolom, hogy a tanulmány érdekes vitát indít be, és az elkövetkezendő hónapokban még folytatjuk ezt a vitát. Azt gondolom, hogy jó alapját képezi a további megbeszéléseknek ez az anyag. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm, Albert. Glattenfelder úr a szó. Köszönöm szépen. A közjavak kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Ugyanis a közjavak fogalma nincs meghatározva. Viszont azt látom, hogy gyakran a közjavak fogalmát úgy fogalmazzák meg, hogy azt szembeállítják a mezőgazdasági termeléssel Szerintem ez egy rossz megközelítés. A, az ENSZ szerint a következő évtizedekben mintegy 70%-kal kell a világban az élelmiszertermelést növelnünk, hiszen az éhezők száma óriási mértékben növekszik. Tehát nekünk azt kellene megfogalmaznunk, hogy a mezőgazdaság által termelt legfontosabb közjó az maga az élelmiszer. Bene, grazie. L'onorevole... Köszönöm, Nyaur, és utána Michel a szó. Thank you, Chairman. I've got seven quick... Köszönöm, hét gyors megjegyzésem lenne a témához. Az előadó arról beszélt, hogy fönn kell tartani bizonyos támogatási fajtákat. Most nálunk ilyen nincsen, de úgy gondolom, hogy Heritage Payments 50%-os mértékben kifizetése kerül Franciaországban, Úgyhogy nem hiszem, hogy ezt föl kellene tartani, ezt a fajta támogatást A kap visszavezetése szerintem veszélyes, hiszen sok kormány úgy látja, hogy gyakorlatilag zöld utat kap arra, hogy átadják a pénzt a gazdálkodóknak, és úgy használják fel, ahogy akarják. Ez viszont az egyes pillérben a társadalmazás megszüntetésével pontosan ez fog bekövetkezni. Aztán a klímaváltozásról nem is szól a jelentés. Ez nem jelent meg a kivetítőn. Ha azt kérjük a gazdáktól, hogy vegyenek részt valamiben, amit nem is ismernek, az hibás, úgyhogy a prezentációban mennek, kellett volna szerepelni, illetve a jelentésben. Kettes pillér, ez pénzt biztosít a gazdáknak, nagyon komplikált a rendszer, és van egy kivételehez képest, a kettes pillérhez képest, az EU, jog, az EU jogszabályoknak való megfelelés támogatása például a tejtermelők esetében, illetve a baromfik esetében is bizonyos feltételeknek meg kell felelni EU előírások miatt. Hatos pont, bármilyen munkaerő tételt ide bevezetni, azt, azzal nem értek egyet egy sor alkalmazott van bizonyos vállalkozások esetében, tehát akinek több az alkalmazottja, mert nagyobb a munkaerőigény, akkor több pénzt fog kapni, akinek viszont nincs megművelendő területe, tisztességtelen módon hátrányba fog kerülni. Amikor a szupermarketre bekerül egy termék, és a tenyésztőt támogatták, akkor végül is a szupermarket fogja kapni közvetlenül a támogatást gyakorlatilag, és nem a gazdálkodó. Nem igazán hallottunk a kereszt megfelelésről, ez egy általános filozófia, ez rosszabbodni fog, vagy könnyebb lesz a kereszt megfelelés? Köszönöm. Köszönöm, Ánya úr. Michel Dante, a szó. Montana Luis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tanulmány készítéjének munkáját is. Ezzel kezdte az előadását Bori úr, hogy az európai mezőgazdaság nem fogja tudni megoldani a feladatait a köztámogatás nélkül, hogyha megnézzük azt, hogy milyen arányban szerepel a gazdaságban. Az elemzések abból indultak, illetve a feltételezések, hogy meg kell vizsgálni az üzemekben dolgozók létszámát. Van-e feltételezés arra vonatkozóan, amely utalna arra, hogy egy adott küszöbön túl figyelembe kell venni a tagországok közötti támogatási összefüggéseket, is köszönöm. Muito obrigado. Luís Capela Santos. Agradecer este estudo, que é um excelente contributo para... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanulmányt. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas vitára került sor. Minden politikai döntés technikailag alá kell tudni támasztani, hogyha egy felelősségteljes döntésről van szó. Tehát nem lehet feje tetejére állítani a vitát, és ebben a szakaszban amit tőlünk várnak, az az, hogy egy modellről vitázzunk, egy új típusú architektúráról a közös mezőgazdasági politika esetében. Hogyha ezt az architektúrát sikerül definiálni, akkor a technikai megoldásokat is meg fogjuk tudni találni. Ennek a tanulmánynak van egy olyan előnye, hogy be tudta bizonyítani, vannak technikai válaszok, ezek rendelkezésre állnak, és azt gondolom, hogy ezt feltétlenül fontos pozitívan hangsúlyozni. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy mindaz, ami a tanulmányban szerepel, a szocialisták elképzeléseinek is megfelel. Úgy érezzük, hogy az új modellnek meg kell tartani a támogatási rendszert, a hektár a alapú támogatási rendszert, és ezt alá lehet támasztani, mégpedig olyan kritériumokkal, mint a munkahelyek teremtése, a környezetvédelem, és meg kell tudnunk érteni azt, hogy ezeket a megoldásokat hogyan vetjük be az első pillér melletti kiállás, a második pillér ellen való kiállás ennek részei, de fontos, hogy egy, egyszerűen a megoldás keresésben tudjunk elmozdulni a két pilléres rendszertől. Az integrált fizetési modern ugyanazon kritériumokon kell, hogy alapuljon, nem ugyanazokon, mint a múltban, hiszen 2005 után egy új irányba indultunk el a tanulmányban, vannak olyan fontos kérdések, amelyek a technikai részleteken túlmutatnak, mint például azon túl, hogy legyen a társfinanszírozása vagy sem. Ez egy politikai kérdés. Ha már el tudtuk dönteni azt, hogy mely modellt támogassuk, illetve döntöttünk arról, hogy melyik legyen ez a modell, akkor fogunk tudni dönteni arról, hogy társfinanszírozás legyen-e, vagy csak közösségi finanszírozás. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy jelenleg nagyon sok tagország jelentős költségvetési hiányokkal rendelkezik, és a politikai prioritások nem feltétlenül mezőgazdasági prioritások. És a társfinanszírozási modell bevezetése a piac torzítását eredményezheti, és ez pedig károsítaná a mezőgazdaságot. Tehát nem szabad a technikai kérdéseket összekeverni a politikai kérdésekkel. Nagyon-nagyon hasznos tanulmányról van szó, és segíteni fog vendünket a döntéshozatában. Köszönöm. Köszönöm, Luis. George Lyon a szó. Uh, thank you. uh... uh Köszönöm. Én két megjegyzéssel élnénk, sőt az első témával már sokan foglalkoztak el az előttem hozzászólók között. A társfinanszírozással kapcsolatban uh, az gyakorlatilag a nemzeti szintre vitelének a szakpolitikának, és nem igazán tudom, hogy hogy lehet közös agrárpolitikát ennek a folyamatnak a végén ilyen módon elfogadni, tehát ha elfogadnánk azt, amit önök javasolnak. Kérem, hogy magyarázzák meg, hogy akkor mitől lesz közös ez az új agrárpolitika, hogyha úgy döntünk, hogy bizonyos javaslataikat elfogadjuk. Második megjegyzésem, az egységek elfogadása és a kritériumok, új kritériumok bevezetése ezzel kapcsolatban is a támogatás újraelosztására fog sor kerülni, ha azt elfogadjuk, és nem tudom, hogy esetleg a termelés magást nem fogja negatívan befolyásolni ez az újfajta rendszer, és milyen hatása lesz az európai mezőgazdaság versenyképességére mindennek a világ piacán. Köszönöm, George. Martin Oszli. Ja, zu dem Thema Kofinanz. Igen, ami a társfinanszírozást illeti, azt szeretném mondani, hogy ha a társfinanszírozást ilyen fontosra emeljük, akkor ez nem vezet jóra, hiszen nagyon sok országnak egyszerűen nincs is lehetősége a társfinanszírozásra, éppen ezért meg kell próbálnunk nagyon sok intézkedést az első pillérből európai politikákként értékelni, ide tartoznak a környezetvédelmi intézkedések, a közjavak, ezt még pontosan kell definiálni, és az éghajlati változásnak is itt van helye. Én azt gondolom, hogy európai politikaként az első pillérben van ezeknek a területeknek a helyük. Ami a munkaerő témáját illeti, én egy kicsit negatívnak értékeltem a tanulmányt, nem értettem egészen azt, amikor ő azt mondta, hogy ez elsősorban az extenzív térségeket érinteni. Én ebben nem vagyok biztos, hiszen az iparosított mezőgazdaság eh, nyújtja a legkevesebb munkahelyet. Nem tudom, hogy részleteiben valóban igaz-e az, hogy az extenzív térségek szenvednének leginkább, hogyha a munkaerő számát, mint feltételt még feltüntetnénk. A piaci szabályozás esetében el kell fogadnunk azt, hogy a mezőgazdaságnak 50%-ot eh, eh, a bevételi átvitelből kell finanszíroznia. A tejnél például fontos, hogy a gazdák ebből jövedelmet tudjanak teremteni. Tehát a vitánál és az agrárreformnál sokkal többet kell majd a piaci szabályozásról is beszélnünk. Köszönöm. Köszönöm, Martin. Garcia képviselője a szó. muchas gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nagyon érdekes volt a prezentáció. Ugyanakkor két dolog aggaszt a dokumentummal kapcsolatban. Először is a romai szerződés a kapról azt mondja, hogy ennek a fő célja, hogy megfelelően tudjuk támogatni megfelelően támogathassuk Európa számára szükséges mezőgazdasági termékek előállítását. Most ez a cél lehet, hogy elértük, és akkor azt is mondhatnánk, hogy nincs szükség a kapra, de most sokkal inkább szükség van a kapra, mint bármikor a múltban hiszen ö, racionális áron kell előállítani az élelmiszert, olyan lakosság számára Európában, ahol egyre nagyobb a szegénység, sok tagállam nehézségekkel küzd, nagy a munkanélküliség és alacsony jövedelmű rétegek élnek. Tehát támogatnunk kell mindezt, és nem szabad félretennünk. Ez érvényes a következő 2013 utáni kapra is. Ezen kívül európai szinten kell, hogy reagáljunk a környezetvédelmi szabályok betartására is, a nemzetközi munkaügyi szervezet szabályait is be kell, hogy tartsuk. Biztosítanunk kell a nyomon követhetőséget a dohai rand elveit is tiszteletben kell tartsuk. Viszont most veszélybe került a kap, hiszen az Európai Unió külkereskedelmi szempontjai miatt a kapnak sokszor fontos szerepe van, és én úgy gondoltam, hogy a tanulmány majd jobban fog foglalkozni a nemzetközi kereskedelem kérdéseivel, és ennek a hatásával az európai gazdákra. Második téma a kétféle mezőgazdasági gazda van, van, aki közvetlen, tehát vannak növénytermesztők és vannak állattenyésztők, és a két csoportnak a helyzete eltér. Se az üzemeiket nem tudjuk összehasonlítani, se a tevékenységük módját, kereteit, úgyhogy nem tudjuk őket egységes módon kezelni. A jövőbeni támogatások esetében is ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Ján képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseket, a tudományos tanulmányt. Négy rövid megjegyzésem lenne. Az első. Értelmezésbeli kérdés. Az Európai Unióban mindig azzal a problémával konfrontálódunk, hogy a közösségeket hangsúlyozzuk egyrészt, másrészt pedig a regionális különbségeket szeretnénk elfogadtatni. Azt gondolom, hogy a közösségi agrárpolitikának az első pillért, a közösségi agrárpolitikát, tehát ennek az egységességet kell dokumentálni, és a második pillérben van helye a regionális különbségeknek. Ön ezzel egyetért? Egyetérte azzal, hogy a jövőben továbbra is ragaszkodnunk kell a két pillérhez. A második kérdés a társfinanszírozás. Jól értettem, hogy ön a társfinanszírozás mellett eh, állt ki, és ön ezt pozitívan értékeli. Vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy eh, milyen mértékben eh, valósulna ez meg, 25 és 50 százalék között ön szerint mi lenne az optimális társfinanszírozási arány? A harmadik kérdésem a hibás ösztönző elemekre vonatkozik, mert többször szóba került a munkaerő kérdése vidéki térségből való elköltözés, az agrárreform, mint eszköz a vidéki térségben élők megtartása érdekében. Én nagyon örülnék annak, hogyha a tudomány mechanizmusokat is kitalálna. A politikusok nagyon gyakran utának a veszélyekre és a téves, vezető ösztönző tényezőkre. Én a korábbi NDK-ból érkezem, és ott volt egy olyan mechanizmus, mi szerint meg kötött volt, hogy egy munkaerő maximum mennyit kereshetett. Az volt a cél, hogy lehetőleg ne legyenek jelentős jövedelmeli különbségek. Ez azt eredményezte, hogy a, az üzemek több munkaerőt vettek fel, mint amennyire szükség volt, és ez eh, a termelékenység kárára ment. És bár értelmesnek tűnik, hogy a munkaerő, munkaerőt, a munkaerőket honorálni kell, fontos azonban egy olyan mechanizmust találni, ami megúv bennünket a félrevezető ösztönző tényezők bevezetésétől, ami a bürokratikus akadályokat illeti. Ön hogyan látja ezt a kérdést? Hogyan tudnánk a közösségi agrárpolitika reformját úgy megvalósítani, hogy ezzel csökkenjenek a bürokratikus terhek. Köszönöm, Kolesnicak úr, a szó. Köszönöm. Egy nagyon érdekes és részletes elemzést hallgatunk most, meg ismerhettünk most meg. Ebben néhány javaslat is szerepel. Gyakorlatilag ilyen javaslatokat több frakció részéről hallottunk már az elmúlt években, a mi frakciónk is élt hasonló javaslatokkal. Ezeket a javaslatokat mindenki elemezte, illetve a tanulmány készítői részletesen elemezték ezeket az aspektusokat, és föl is állítottak egy sor ajánlást a tagállamok számára és az európai intézmények számára. A jövőben egységes módon kell a támogatást biztosítani az egyes tagállamokban. Szinte teljesen kizárólag az Európai Unió költségvetéséből kell, hogy származon a támogatás az önök javaslata szerint. Ez az elképzelés nagyon közel van az én elveimhez. Ugyanakkor egy fontos dolgot mondtak, elhangzott az ön szájából egy fontos mondat, ami szerint, hogyha megnézzük az európai gazdálkodást, az európai gazdákat, akkor egy bizonyos összeget egy bizonyos gazdálkodó számára kell különítenünk, és talán a jelenlegi rendszerhez képest egy egyszerűbb rendszert kéne kialakítani, legalábbis bizonyos tagállamokban nagyon bonyolult a rendszer. Szeretném megkérni, hogy esetleg részletesebben bemutatnák ezt az elképzelést, mert ez kapcsolódik egy másik témához is egy egységes támogatási és az egységes kérelmezési rendszert be lehetne vezetni, és lehetne csökkenteni jelentősen azt a hatalmas administratív terhet, ami most a rendszer részét képezi. Az egész Európai Unió vállal terheli, nem csak a gazdálkodókat. Mindez kapcsolódik a vidéki területek működéséhez is. Azt akarjuk, hogy a vidék benépesedjen, azt akarjuk, hogy emberek dolgozzanak vidéken, működtessék a vidéket, és ne csak közvetlen termelés támogatást kapjanak, és ne csak a támogatásból éljenek meg, hanem jobb legyen például a közszolgáltatások szintje is ezeken a vidéki területeken. Végig kell gondolnunk például jó egészségügyi szolgáltatás, jó iskolákat, kulturális sport létesítményeket kell biztosítani vidéken. És ha jól értem, akkor önök ilyenfajta programokat is be tudnának venni a második pillér alá, de ezeknek az esetében tagállami társfinanszírozást írnának elő. Ezeket a megjegyzéseket szerettem volna elmondani, ezeket a kérdéseket szerettem volna említeni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a dokumentum nagyon fontos a mi jövőbeni munkánk számára, és a javaslatokat majd végig fogjuk gondolni. Köszönöm. Köszönök. Morvai asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban Gladferder úrnak a felvetésére szeretnék reagálni. A felvetés lényege az volt, hogy a mezőgazdaság van a közjó az maga az élelmiszer előálltás tehát az új támogatási rendszer elveinek meghatározásánál nem érdemes külön beszélni arról hogy milyen mértékben járul hozzá a gazdaság a közjóhoz hiszen fogalmilag ennek nincs értelme. én a legnagyobb tisztelettel ellenvetésemet szeretném kifejezni van olyan élelmiszer előálltás amelyik kevésbé járul hozzá a közjóhoz és van olyan élelmiszer előálltás amelyik jobban hozzájárul a közjóhoz. kevésbé járul hozzá a közjóhoz az a modell ahol hatalmas területeken folyik a termelés úgy hogy elsősorban vegyszereket használnak és méregdrága gépeket ahol nem a közjót szolgálja ez a modell hanem elsősorban a multinacionális cégeket a vegyszer és gépeket előálltó cégeket viszont igen kevés emberi munkát használnak fel. jobban hozzájárul a közjóhoz az a modell ahol családi gazdaságokban kis és közepes üzemméretű gazdaságokban a hozzáadott értéket az emberi munka jelenti hasonlóképpen a liberalizált szabadkereskedelemre épülő modell amelyikben a világ egyik végéből a másikba röptetik az élelmiszert tönkretéve a környezetet és tönkretéve a küldő ország és a fogadó ország gazdáit is ez kevéssé járul hozzá a közjóhoz holott ugye élelmiszertermelésről van szó jobban hozzájárul a közjóhoz az a modell amelyik az élelmiszer önrendelkezésre épül és ahol eh, a modell lényege a helyben történő termelés a helyi feldolgozás helyi értékestés és ahol tápláló jó minőségű friss élelmiszert fogyaszthat a fogyasztó. tehát azt gondolom hogy nagyon fontos hogy ezeket a szempontokat igenis figyelembe vegyük akkor amikor az új támogatási rendszer alapjait meghatározzuk. köszönöm szépen! Köszönöm. Bíró úrnak átadnám a szót, hogy választ adjon a kérdésekre. Öné a szó. Köszönöm. Nagyon sok megjegyzés hangzott el. Nagyon sok témát említettek a kollégák. Be kell, hogy valljam, hogy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert csoportosítani igyekszem ezeket a témákat, ezeket a kérdéseket. Talán az egyik egyszerűbb téma a WTO kérdése, nem ez az alapkérdés természetesen, de többen utaltak a vto ra Úgy gondolom, hogy vto s kötelezettségek szintjén, ahogy ezt mondtam is a prezentációmban, ennek jelentős hatása nem lesz a közvetlen kifizetések rendszerére. A dohai megállapodás, persze nem túl valószínű, de dohai megállapodás esetén hogyha megállapodás születik Dohában, akkor is a vto s kötöttségek Igazából az állattenyésztési vámok csökkentése lesz az egyetlen probléma, amit végig kell gondolnunk. Tehát ha csökkentjük a vámokat, akkor gyakorlatilag a tejelő tehenek esetében merül fel ez a kérdés. Itt lesznek súlyos vagy erős következményei ennek a megállapodásnak. Aztán a közvetlen kifizetések átirányítása és újra összekapcsolása a termelése, köz, például konkrétan a tejelőtehenek esetében. Úgy gondolom, hogy végig lehet gondolni ezt a kérdést, ahogy mondtam. régiós szintű jövedelem támogatási rendszer különböző százalékos arányban így lehetne figyelembe venni az egyes rendszerek közti különbséget, az egyes helyi sajátosságokat illetve a második pillér alatt egyszerűbb rendszert kellene kialakítani a jelenlegi rendszerhez képest, régiós szinten, tehát a régióra lebontva. Igen, úgy gondolom, hogy itt a kifizetésekre szükség van, és ezek jó dolgot, jó célt szolgálhatnak, ha csak nem a WTO zöld dobozába kerülnének, de ez se lenne különösebben súlyos, mert azért elég nagy a mozgástér ilyen esetben is. A WTO-val kapcsolatban jelentős problémát nem látok a közvetlen kifizetések esetében. A zöld doboz nem vitatott kérdés. kis összegek esetében pedig a piaci helyzettel kapcsolatos kártérítésekre is lehetőség van hogyha ez anticiklikus kifizetésnek tekintjük. Úgyhogy itt tényleg úgy gondolom, hogy nem lesznek nehézségek. Aztán a következő kérdés. Több alkalommal említették a vidékfejlesztés kérdését, a vidéki területek helyzetét, illetve a munkaerő figyelembevételét. Volt, aki azt mondta, hogy a hektár alapú, a terület alapú kifizetés problémát okozott, hiszen sokféle mezőgazdaság termés, nem is kapcsolódik a terület nagyságához. Ugye akinek nincs nagy területe, ott nem lehet nagyobb összegű támogatásra számítani. Mi egy olyan rendszert próbáltunk kialakítani, ami egységesebb, méltányosabb, és a tagállamok között is ugye figyelembe veszi az egyes tagállami helyzeteket. Tehát a terület alapú támogatások esetében ugye például az üvegháztermesztés az nem is kapna támogatást, legalábbis a jelenlegi helyzet ez. Úgyhogy a hektár alapú támogatás minden esetre véleményünk szerint olyan társaságok esetében kedvező, ahol extenzív az előállítás. És azt is tudjuk, hogy az extenzív mezőgazdaság és a közjavak szintje összefügg egymással. A rendszer nem tökéletes, ezzel mi is egyetértünk, és csak a különbségek egy részét korrigálja a jelenlegi rendszer, hiszen minél nagyobb a terület, annál nagyobb a kifizetés. az egyenlőtlenségek mérése tekintetében ezek a különbségek csak bizonyos mértékben csökkennek a támogatásnak köszönhetően már csak azért is, illetve akkor még inkább, hogyha a jövedelemkülönbségeket nézzük. Ezért is szükség van egy egyszerűbb rendszerre. A tagállami történeti adatokat kell figyelembe venni, a munkaerő számához kapcsolódóan, vagy pedig a vállalkozáshoz kapcsolódóan kell számítani a kifizetést. A 27 tagállamban nagyon nagy az eltérés. Németországban szlovák, nagyon nagy cégek vannak, vagy Szlovákiában is akár, de más országokban viszont nagyon kicsik. Úgyhogy ha a munkaerő alapján akarunk elszámolni, akkor figyelembe kell venni az alkalmazottakat, és eh, például a cég vezetőt eh, nem kéne figyelembe venni támogatjuk mi is a munkaerő számához kapcsolódó támogatást, de ezt ugyanakkor a munkamódszerrel is össze kell kapcsolnunk, figyelembe kell vennünk. hogyha a régiós támogatásokat is fenntartjuk azért, hogy figyelembe tudjuk venni a régiók közötti különbségeket, valamint figyelembe veszük a munkaerő számát is, akkor igazából globális szinten a jelenlegi helyzethez képest az ellent, illetve az egyenlőtlenségek nem fognak csökkenni. Ezért az egyszerű kifizetési rendszer hektárra számítva maximált összegekkel egy főre számítva, egy alkalmazottra számítva, szerintünk nagyon nehéz lenne egy ilyen rendszert kialakítani. Persze, hogyha az országok nemzeti szubszidiaritású keretében ilyen rendszert alakít, akarnak kialakítani, például a családoknak a jövedelmét akarják figyelembe venni és bizonyos maximumokat meghatározni, ez talán már koherensebb a céljaink szempontjából hogyha a jövedelmet akarjuk támogatni, akkor nem anomál egy olyan rendszer, hogyha maximum egy főre számított maximumot írunk elő. De itt is fölmerül egy nehézség, hogy nagyon nagy a különbség a cégrendszerek, a vállalkozások rendszere tekintetében az egyes tagállamokban. Több hozzászóló beszélt a verseny kérdésekről, a verseny problémákról. Az egységes támogatási rendszer, vagyis a terület alapi kifizetés, ami egy egyszerű rendszer, nem okoz több versenyproblémát, mint a jelenlegi kap. A versenyproblémák a rendszeren kívül merülnek fel, bizonyos tagállamokban a struktúra a struktúrák nagyon kicsik, tehát nagyon sok a kisvállalkozó a mezőgazdaságban. Nem biztos, hogy meg kell próbálnunk mindegyik ilyen kis vállalkozást föntartanunk. Itt a termelési potenciál is korlátozott ezeknek az esetében. Aztán lehetnek bürokratikus akadályok is, legalábbis a jelenlegi kap nemzeti szintű alkalmazásában, például gondoljunk Franciaországra, nagyon jelentős a bürokrácia azok az országok, amelyek kritizálják a bürokráciát, sokszor ugyanazok az országok, amelyek nemzeti szinten a leginkább bürokratikus rendszert alakítottak ki. Olyan a tagállamok számára biztosított rugalmasságra hivatkozva olyan rendszert alakítottak ki, amiben nagyon sok a kötöttség, a korlát. Franciaország nagyon jó példa. Nemzeti szinten a legbonyolultabb, legbürokratikusabb opciókat választja Franciaország akkor közösségi szinten kritizálja Franciaország a bürokrati- bürokráciát. Aztán a verseny torszulás más országhoz képest, ezt is említették. Vannak bizonyos hátrányok az európai mezőgazdaság területén, és ez konkrétan két területre vonatkozóan értem. Az egyik a bérek, ez persze nem csak mezőgazdaságra érvényes, hanem az egész gazdaságra, másrészt a nagyon nagyok az elvárások a társadalom részéről. Például a GMO-k tekintetében a társadalom egy része azt kívánja, hogy korlátozzuk ezeket. Ennek a, például a kukorica vagy takarmány előállítás költségeire igenis közvetlen hatása van. 2007-ben láttuk, hogy 30%-a magasabbak az európai árak, más harmadik országokhoz képest azért, mert máshol GMO-kat elfogadták ez igazolja a közölen, egyszerű közvetlen kifizetési rendszert, amivel kompenzálni lehet ezeket a hátrányokat. És ez is egy olyan elem, amit próbáltunk figyelembe venni a tanulmány készítése során. A vidékfejlesztés a következő kérdés. Többen beszéltek a vidéki területek helyzetével, illetve arról a kockázatról, hogy a kap esetleg nem veszi figyelembe ezt az aspektust Véleményem szerint az igazi kockázat a kappal kapcsolatban nem egy versenykockázat, nem az, hogy nem tudjuk ellátni a, világ népességét. Nem igazán értek egyet egy ilyen megvilágítással, hogyha van kereslet, az árak magasok lesznek, és a termelés majd választad. A egységes kifizetési rendszerrel kapcsolatban igazából a kockázat az, hogy bizonyos területeken fölhagynak a termeléssel, a termelés bizonyos területekre fog koncentrálódni, bizonyos régiókra fog koncentrálni, és ennek negatív hatása lehet környezetvédelmi szempontból is. Ugyanakkor, hogyha a vidéken harmonizált módon meg tudjuk tartani a lakosságot, ennek lehetnek pozitív hatásai az általunk javasolt kifizetési rendszer én úgy gondolom, hogy nem ajánlásokkal élünk a tagállamok számára, hanem igazából a felmérés alapján bizonyos utakat, iránymutatásokat dolgoztunk ki. Próbáljuk ezeknél is figyelembe venni ezt az aspektust, vagyis olyan rendszereket kellene kialakítani, amelyek célja a lakosság megtartása a vidéki területen. A közjavak értelmezése széles értelemben, ugye rákérdeztek, hogy mi is ez a közjó, hogy milyenek a definíciója. Én úgy gondolom, hogy itt több érdeket féle egyeztettünk a civil társadalom képviselőivel is, az Európai Bizottság vidékfejlesztési szakembereivel is egyeztettünk, és egy listát határoztunk, megállítottunk össze, ebbe körülbelül 10-15 elem szerepel, hogy mit is értelmezhetünk közjavakon. A élelmiszerbiztonság volt a következő kérdés. Ezek is több szempontból kapcsolódnak a kaphoz. Úgy gondolom, hogy végig kell gondolni ezt a tényleges listát. végig kell gondolnunk, hogy esetleg differenciált támogatást lehetne alkalmazni a természeti hátrányokkal küzdő területek esetében. Úgy gondolom, hogy ez is a vidéki terület életben tartása, a népesség megtartásának egyik eszköze lehet. Az egyes és a kettes pillér összevonása, vagy külön megtartása, ez a kérdés is fölmerült érdemes végig gondolni a kap teljes struktúrájának a részletes elemzést, de figyelembe véve azokat az aspektusokat, amelyeket említettem, például a 68-as cikk egyes pillér keretében az érzékeny termelések föntartása. Sok hasonló elem van itt, mint ami a második pillérnél is fölmerül. Tehát az első és a második pillér közötti határ kétféle, van egyrészt egy administratív, a tervezés egyiknél van egy költségvetési tervezés, ami a másiknál nincs, pedig lehet, hogy ott is szükség lenne rá. Másrészt az egyszerűsítés érdemé, érdekében lehet, hogy amit az egyes pillér keretében oldunk, most meg lehet, hogy érdemes lenne áttenni a kettesbe, már csak azért is, hogy a 68-as cikkek, cikk alapján sok tagállam ezt már most is megteszi, például Franciaországról ezt konkrétan tudom. És egy másik fajta különbség is fönnáll, ez pedig a társfinanszírozás. Az egyiknél van, a másiknál nincs. Hogyha általánossá tesszük a társfinanszírozást, akkor ez azt is jelenti, hogy az egyes és a kettes pillér közötti különbség összességében csak administratív különbség lesz. Tehát nem, fog, nem lesz kizárva az, hogy bizonyos programok szélesebb körű átfogó programok, például a hátrányos területek fejlesztésével kapcsolatos programok az egyes pillérhez kerüljenek, és ne a ketteshez, és így ne kelljen részletes költségvetést készíteni. Lehet, hogy ez egy művi vita, minden esetre administratív különbségek és társfinanszírozás. Ez a két különbség a két pillér között. Lehet, hogy egy általánosabb struktúrát kellene végig gondolni, és nem arra kéne koncentrálni, hogy most mi kerül az egyes és mi kerül a kettes pillér alá. A legnehezebb kérdések, amik felmerültek a képviselők részéről, a társfinanszírozásnak a témái. Egyes pillanat társfinanszírozás. Ez egy nagyon ellentmondásos kérdés. Be kell, hogy valljam, hogy nagy volt a, a véleménykülönbség a szakértők között is, akik készítették ezt a jelentést. Eltért az elképzelésünk, és ez sokszor kapcsolódik a föderáció elhelyezkedéshez is maga a probléma is bonyolult, intézményi szinten is. Hogyha lenne egy társfinanszírozott első pillér, akkor ö, bizonyos közösségi költségvetés, közösségi kiadást nem is lehetne előírni, hiszen ez nemzeti költségvetés befolyásolna, és ez azt jelenti, hogy a nemzeti szuverenitásba beleszólna az EU vagyis olyan globális költségvetésre lenne szükség, és nemzeti szinten el kéne ezt fogadni, hogy teljes mértékben biztosítani lehessen a társfinanszírozást. Ezek elképzelések, és egyáltalán nem mondom azt, hogy megtaláltuk volna a megoldást. A tagállamok így módon tudnának finanszírozni bizonyos intézkedéseket. A politika így viszont kevésbé lesz közös. Több hozzászóló említette ezt a kérdést, mert felmerült a kérdés, hogy egyáltalán akkor ez közös lesz -e ez az agrárpolitika. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek közös szabályok, főleg a közjavak témájában, de nem csak. Azzal kapcsolatban is, hogy egy adott tagállamban mit lehet megvalósítani. Minden esetre a jelenlegi helyzetben véleményem szerint, és most ez a személyes véleményem, nagyon nehéz egy olyan jövőbeni kapot elképzelni, ahol általánosak a szabályok, viszont nagy a különbség a tagállamok között, elviekben is, a mindennapi életben is. És ezért erős mértékben kell támaszkodni a szubszidiaritásra. Bizonyos szabályokat ki kell alakítani, amelyek lehetővé teszik egy bizonyos cselekvési terv megvalósítását egy adott tagállamban, és ugyanakkor lehet, hogy egy másik tagállamban ez eh, nem lenne támogatásra felhatalmazott cél. Ugyanakkor a közös aspektust fönn kell tartanunk egy kerettel, egy közös kerettel. Ami a jogalkotási kérdéseket illeti, eh, ez vonatkozik eh, a jogalkotási ügyekre. Nos, nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, rengeteg kérdés hangzott el, próbálok bele lapozni a jegyzeteimbe, de most hirtelennyiben nem látok olyan kérdéseket, amelyekre ne válaszoltam volna. Ha azonban mégsem, akkor emlékeztessenek, és szívesen visszatérek. Köszönöm, Bíró úr, köszönöm a prezentációt, köszönöm a válaszokat is. közvetlen kifizetési rendszer, ez egy olyan téma, amiről biztos, hogy a következő üléseinken is nagyon sokat fogunk beszélni. És ehhez még azt is hozzátenném, hogy széles konszenzusra van szükség a kap tekintetében, azért, hogy a jövőbeni kapnak meg legyen a legitimitása, és a közvélemény is el tudja fogadni. Következő napi rendi pontunk szavazunk a mezőgazdasága hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken speciális állapot felmérés. Az 92 eh, módosítót eh, nyújtottak be, Paulson úr az előadó, és javasol néhány kompromisszumos módosítót. Öné a szó. Ja, danke, Herr Vorsitzender, sehr kurz. Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden egy véleményről szavazunk, amelyet már kétszer megvitattunk itt a bizottságban. Ennek a lényege meglehetősen technikai új kritériumokat határozunk meg, például a hátrányos természeti adottságú területekre ezek kihatása a hátrányokra nehezen számszerűsíthető, és új kritériumok felvételét is javasolták. Elképzelhető, hogy ilyenek vannak, de még nem tudtuk feldolgozni a rendelkezésünkre bocsátott adatok teljes körét. Ezért szeretném kérni a kollégákat, hogy most ne szóljanak hozzá a kritériumokkal kapcsolatos vitatott ügyekre, illetve az e kritériumok vonatkozásában meghatározott küszöbértékekhez, mert e, egyszerűen nem áll rendelkezésünkre kellő információ ahhoz, hogy hozzászóljunk ezekhez a kérdésekhez. Azt hiszem meg kell várnunk, amíg az e kritériumokra vonatkozó egyértelmű adatok állnak rendelkezésünkre, és elképzelhető, hogy ezek komoly elmozdulásokat eredményeznek majd a hátrányos adottságú területek meghatározásában, olyanok meghatározásában, amelyek igen jogosultak, illetve amelyek nem támogathatók ilyen címen. Úgy gondolom, hogy ezek a kritériumok jelenlegi formájukban nem teljes mértékben kielégítőek. Szeretném megköszönni a közreműködők munkáját, amelynek nyomán a jelenlegi anyag kialakult. Bízom abban, hogy végül is jó vélemény alakul ki. Köszönöm szépen, akkor tanírjunk rá a szavazásra. Egyes módosító. lezárva. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. schauen wir, dass wir einen Je continue Non, attendez. Euh, Madame la machine de Madame ne fonctionne pas. On va lui demander de s'asseoir ailleurs. Madame s'il vous plaît, Morvai asszony, hogyha szíveskedne átülni egy másik helyre, ahol működik a szavazógép. Legyen kedves átülni egy másik helyre. Gondolom, hogy ezt most hirtelen nem tudjuk megjavítani.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 Amendement 3. Le vote ouvert. Hármas módosító indítványjal kapcsolatban megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárva elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. Elutasítva. Tank. Ötös. Kérem szavazzanak. Szavazás lezárva. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító indítványa kapcsolatban kérem szavazzanak. Szavazás lezárva. Elfogadtuk. 12-es módosító indítványjal kapcsolatban kérem a szavazatokat leadni. Szavazás lezárva. Két ö, mini szavazás az LPP-vel e kapcsolatban. Ezt meg kell ismételni. A 12-es módosítóindítványjal kapcsolatos szavazás megnyitva. Lezárva. Elfogadtuk. 11-es módosító szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítottuk. 13-as módosító szavazzunk lezárva, elutasítottuk. 14-es módosító, szavazást megkezdjük, befejezzük, elfogadtuk. 15-ös módosító, kérem szavazni. Szavazás lezárva. Elfogadtuk. Huszas módosító. A szavazást megkezdtük. Befejeztük. Elfogadva. A 21-es módosító indítványra térünk. A szavazást megkezdjük. befejezzük. 22-es módosító indítvány szavazást megkezdjük. Befejezzük. Elutasítva. Huszonhármas módosító, szavazást megkezdjük. Befejezzük elutasítva. 24. Szavazást megkezdjük. Befejezzük. Elfogadva. 25-ös módosító szavazást megkezdjük. Befejezzük. Elfogadva. 26. A szavazást megkezdjük. Befejezzük. Elfogadva. 27-es, a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 28-as a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 30-as módosító. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 31. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. Harminc nyolcas módosító indítvány, a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 41. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elvetettük. 39. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 40. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 42. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 43-as. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 44. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 45. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 46. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 47. Szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 48. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 50. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 52. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 49. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 51. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 53. Szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 54. Nem. Rátérünk a kettes kompromisszum és módosító indítványra, a szavazást megkezdjük. Befejeztük, elfogadva. 55. A szavazást megkezdjük. 55. A szavazást befejeztük, elutasítva. 58. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 59. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. Hármas módosító, kompromisszumos módosító. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 62. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 63. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 65. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 66. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 67-es, a szavazást megkezdjük. Befejeztük elutasítva. Hetven. A szavazást megkezdjük. Hetven. Befejeztük. Elutasítva. 72. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 71-es. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 73-as a szavazást megkezdjük. A szavazást befejeztük, elutasítva. 74-es. A szavazást megkezdjük. Befejeztük, elutasítva. A négyes kompromisszumos módosító indítványjal kapcsolatban a szavazást megkezdjük. Befejeztük, elfogadva. 79-es. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 8 as módosító. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. Ötös kompromisszumos módosítóval kapcsolatban a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 85-ös módosítóval szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 86-os a szavazást megkezdjük. Befejeztük elutasítva. 87-es a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 88-as a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 89-es a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 90. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 91-es a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elutasítva. 92-es Smith úr szóbeli módosító indítványt tesz. Elnök úr, köszönöm befejeztük ugyan a szavazást, de azt hiszem, hogy célszerű lenne kiegészíteni a szöveget azzal, hogy megköveteli az európai költségvetés védelmét a vidékfejlesztésre. Azt hiszem, ez ugyan technikai részletkérdés, de azt hiszem, hogy hasznosan egészíti ki a jelenlegi szövegváltozatot. Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy szavazzunk erről a szóbeli indítványról? Nincs. Tehát akkor a 92-es módosító indítványról szavazunk, a szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. a Regi bizottságnak a javaslatáról fogunk javas szavazni. Az egyes javaslattal kapcsolatban a szavazást megkezdjük. Befejeztük, elutasítva. Kettes javaslat. Megkezdjük. Lezárva. Elfogadtuk ez a tízig terjedőre vonatkozott, a 11-es javaslatra vonatkozólag megkezdjük a szavazást, lezárjuk, elvetve. Most a módosított határozatról kezdjük meg a szavazást. lezárjuk. Egyel több szavazatot kaptunk a vártnál. Újra kell szavaznunk. módosított anyaggal kapcsolatos szavazást meg kell ismételnünk. A szavazást megkezdjük. Befejeztük. Elfogadva. 38-an mellette, senki ellene és két tartózkodás mellett. Gratulálok az előadónak. Nous allons procéder au vote. Folytatjuk a szavazást. A következő anyag a saját kezdeményezésű jelentés, Richard Ashworth, a jelentés szerzője. 320 módosító indítvány érkezett be az anyaghoz. A saját kezdeményezésű jelentés a KAP közös agrárpolitika egyszerűsítésére vonatkozik. A jelentéstevő kére szót, mielőtt elkezdjük a szavazást. Madame Evans, je vous en prie. Sí, gracias, eh, señor presidente. Eh, estaba buscando. Era para... Köszönöm, elnök úr. Csak azt szerettem volna jelezni, hogy a 188-as módosítóban Mato kollégám és jó magam a hármas as és a négyes es bekezdés, illetve EF a néppárti listában, tehát 188-as módosító, E és F bekezdés, ezeket visszavonjuk, vagy pedig a másik számozás szerint hármas as és 4-es. D'accord. On passe euh, au vote. Amendement. Szavazunk. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Elfelejtettem megadni a szót a jelentéstevőnek, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Azt szeretném mondani a kollégáknak, hogy ebben a jelentésben, amely ben elveket szerettünk volna definiálni, amelyek bekerülnek a közös agrárpolitika reformjára. Ezek olyan elvek, amelyek az egyszerűsítést szolgálják, a kapsz egyszerűsítését. Fontos, hogy a mezőgazdasági közösség számára megkönnyítsük az életet, leegyszerűsítsük ezt. A módosító indítványok egy része spe- speciális uh, és fontos pontokra vonatkozik, tartalmi jellegű pontokra, George Lyons jelentéséhez tartoznak, nem az én jelentésembe, az egyszerűsítésről szóló jelentésbe. Ez egy nagyon fontos pont. A kollégák észre fogják venni, ahol én azt javasoltam, hogy ne szavazzunk, illetve negatívan szavazzunk, nem azért, mert egyetértek ezekkel, illetve nem értek egyet, hanem azért, mert ezek a módosító indítványok nem ehhez a jelentéshez tartoznak, hanem az említett Lions jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm, elkezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást, az első módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító. Kettes módosító javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös, két részben, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 51-es, megnyitom a szavazást. 52-es, javítja magát az elnök. 51-es javítja magát az elnök, megnyitja, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 77-es, két részben szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 81-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as, megnyitom a szavazást.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 Lezárom a szavazást. Elutasítva. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 94 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Százas módosítő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 108-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 112-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 118-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 119-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 119-es. Javítja magát az elnök, 120-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyen, egyel többen szavaztak a szocialisták soraiból. On doit refaire le vote sur l'article. Tehát még egyszer szavazunk a 120-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 121-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 126-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 127-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elustasítva. 128-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 129-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 130-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 135-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 138-ast visszavonták, a 139-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 141-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 142-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 146-os, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elfogadva a 148-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 165-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 166-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 167-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 170-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 171-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 172-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 173-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 174-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 179-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 183, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 185-ös, megnyitom a szavazást. Van egy technikai problémánk. il va falloir voter à la main puisque la machine ne fonctionne. Kézzel fenntartás, feltartással kell szavazni, nem működnek a gépek. A 185-ösről szavazunk manuálisan. Mellette ki van ellene, elfogadva. 186-os mellette ellene. Elfogadva. 187-es mellette. Ki est Ellenem.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 Nem lehet menet közben megváltoztatni az ember véleményét, tehát újból szavazunk az első részről, mellette ki van. Qui est contre Ellene.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 Ki kontra? Ellene. Majorité adoptée. adoptée. Non, non, c'est la majorité contre. À la contre. Rejeté. Elutasítva. Ötödik rész mellette az ötödik rész mellett ki van,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

Hatos kompromisszum, ki van mellette? Six. Ki a kontra? Ellene? Elfogadva. dit ça. Maintenant, non, non, on est là. 7. Hetes kompromisszumos módosító, ki van mellette? Gladfelder úr a szó. Köszönöm, elnök úr, a hetes kompromisszumos javaslattal összeegyeztethető, mivel az nem fedi le a 115. módosító javaslatot, úgyhogy kérem arról is szavazzunk, ez arra irányul, hogy a 12 hónapnál fiatalabb juhokat és kecskéket ne kelljen kötelezően elektronikusan jelölni, ha a vágóhidra szállítják őket. Tizenkét hónapnál fiatalabb juhok és kecskék kötelező elektronikus jelölésének az eltörlésére irányul a javaslat. Akkor hetes kompromisszumos módosítóra javaslunk, szavazunk mellette, Contre. Ellene. Elfogadva. 215-ös mellette. Ki est contre? Ellene. Elutasítva. 216-os mellette. Ki est contre? Ellene. Elutasítva. 217-es mellettem. Ki est contre? Ellene. adopted. Elfogadva. 220-as mellette. Ellene. Elutasítva. 221-es mellette. Ki est Ellene.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 adopté. Elfogadva. 23 qui est pour. 223-as mellette. 223-as. Ellene. Elfogadva. 228-as mellette ellenem, elfogadva. 229-es mellette, ellene, elfogadva. 230-as, 230-as mellette, Qui est contre Ellene. Et c'est adopté. Elfogadva. Az így módosított szövegről most egyben szavazunk, mellette

Tehát az így módosított szövegről egyben javaslunk, szavazunk, megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. 29 mellette, 0 ellenszavazat és 10 tartózkodás. Ashford úrnak gratulálunk. continue.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 Tisztességes jövedelem a gazdálkodók számára. Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performant. Hatékonyabban működő európai élelmiszerellátási lánc. A munkadokumentumot José Bové készítette az ár problémákkal kapcsolatban a mezőgazdaságban vita céljával. Pierre Luigi Londero úr képviseli ma a bizottságot, Átadom a szót az előadónak, öné a szó. <laughs> Euh, euh. Üdvözlök mindenkit. Ma kerül sor az első vitára a munkadokumentumról. A munkadokumentum dokumentum a gazdálkodók tisztességes jövedelmével kapcsolódik, illetve hatékonyabban működő európai élelmiszerellátási lánc. Ez a témája a munkadokumentumnak. Úgy gondoltuk, hogy ezt a vitát úgy folytatjuk le, hogy egyrészt munkadokumentumot készítünk, azért, hogy mindenki ugyanabból a dokumentumból, ugyanazokból a kérdésekből indulhasson ki, mindenki megtehesse a hozzászólását, a kérdéseit föltehesse. Ezt a jelentést át lehet írni, meg fogjuk hallgatni a szakértőket, és a későbbiekben majd remélem, hogy ezt a jelentést el fogjuk tudni fogadni. A téma a bizottság egy bizonyos munkájából indul ki, méghozzá a bizottság egy sor problémát állapít meg, olyan problémákat, amelyek egyrészt az árakhoz kapcsolódnak, másrészt az élelmiszerellátási lánchoz kapcsolódnak, az átláthatóság kérdésével foglalkoznak, az alkalmazott árak vonatkozásában, illetve a hozzáadott értéket vizsgálja, ami eloszlik az előállítás, az átalakítás és az elosztási lánc között. A bizottság folyamatosan utal olyan adatokra, amelyek azt bizonyítják, hogy az élelmiszerellátási láncban az a rész, ami ténylegesen az előállít illeti, előállított illeti az alacsony, és egyre alacsonyabb. 2010-re, ha extrapolációt végzünk, valószínűleg még alacsonyabb lesz ez a rész, ami az előállító, a gazdálkodó zsebébe kerül. Ezeknek a megállapításoknak az alapján fölmerül a kérdés, hogy a gazdálkodóknak milyen is a jövedelmi helyzete. Kapcsolódik-e mindez a élelmiszerellátási lánchoz, kapcsolódik-e az értékesítési struktúrához? Vannak-e egyéb elemek, egyéb problémák? Ezeket is be fogom mutatni. Természetesen nem fogom fölolvasni a szöveget, sőt a szövegen kívüli témákat is említeni fogok. Ma nagyon nagy a különbség a mezőgazdaságban, már erről ma délután beszéltünk. 14.500 mezőgazdasági cég működik Európában, összesen 12,5 millió alkalmazottal. Tehát nagyon magas a mezőgazdaságban alkalmazottaknak a száma, ugyanakkor nagyon nagyok a különbségek is. Csak 0,0,2%-a a cégeknek az, amely 300 ezer eurós támogatást kap, és 70% a cégeknek kevesebb, mint 5000 eurót kap. Tehát nagyon nagy az egyenlőtlenség, és ennek természetesen hatása van. A cégek, a vállalkozások szintjén az feldolgozó cégek esetében is nagyon nagy az egyenlőtlenség. Egyrészt vannak nagy multinacionális és nemzeti szintű cégek, másrészt több mint 300 ezer KKV dolgozik ezen a területen. A mezőgazdaság, illetve iparban feldolgozásra foglalkoznak ezek a cégek. Tehát egyrészt a nagy a koncentráció, másrészt viszont nagyon-nagyon sok kis feldolgozott cég is él a piacon. Természetesen egész más a kapcsolatuk a nagy cégeknek és a kis cégeknek a gazdálkodókkal. 70 milliárd, a Nestlé-nek a ö, forgalma 30 milliárd, a Danone 11,2 milliárd a ö, nyeresége a Nestlé-nek. ugyanakkor a KKV-k esetében évi 1-2 százalékos a nyereség szint. 14,5% ugyanez a Nestlénél, és 8,6% a Danonénál. Úgyhogy teljesen eltérő a struktúrája ezeknek a cégeknek. fölmerül már is a kérdés a támogatásnak az elosztása. Beszélhetünk itt általában a mezőgazdasági támogatásról, nagyon nagy a különbség, és ez a feldolgozóiparban is ugyanígy igaz. Az elosztás a forgalmazás területén még bonyolultabb a helyzet. Miért is? Egyrészt nagyon sok kis üzlet működik, amelyek sajnos ma egyre inkább kiszorulnak a piacról. Másrészt viszont nagyon nagy a koncentráció, és ez fokozódik. A tíz legnagyobb forgalmazó cég az értékesítés 66%-át bonyolítja európai szinten élelmiszertermékekből, tehát hatalmas a koncentráció. EU szinten az öt legnagyobb céget, ha figyelembe vesszük, hatalmasok az ellentétek, nagyon erős a koncentráció az érteket, értékesítés szintjén. A öt legnagyobb, Svédországban öt legnagyobb cégnél 81%, Dániában 70% körül, 70% szintén Németországban, 35% Olaszországban és 18% Romániában. Ez azt jelenti, hogy a országok között is nagy az eltérés a forgalmazás koncentráció tekintetében. Látjuk tehát, hogy a lánc mentén nagyon eltérőek ezek a struktúrák. A gazdálkodók tisztességes jövedelméről folytatott vita során miután figyelembe vettük ezeket a strukturális különbséget, még egy témát figyelembe kell vennünk, a tisztességtelen gyakorlat, amit a szerződések megkötésénél gyakorolnak. Az gyártók szintjén, vagy a feldolgozók szintjén, illetve az előállító és a nagy elosztóláncok közötti szerződésekre vonatkozik ez. Megvizsgáltuk a hozzáadott érték kérdését is. Ezek a témák ma mind fölmerülnek, amikor azt kell, hogy vizsgáljuk, hogy mi a kapcsolata az előállítás, az átalakítás, a feldolgozás és az értékesítés között. A kérdéseket felvetettük, viszont válasz nincs van veszteséges értékesítés. Ez egy igazi probléma, hiszen ilyen értékesítésre vonatkozik már egy bizonyos jogszabály. Gyakorlatilag ez az veszteséges értékesítés ma gyakorlat, napi gyakorlat. Az egyes tagállamoknak a törvénye csak a kiskereskedő és a fogyasztó közti kapcsolatot szabályozza. Fölmerül egy alapvető kérdés a mezőgazdasági előállítás szintjén nem tudjuk megfogalmazni ezt a koncepciót, hiszen nem tudjuk, hogy mi az előállítási költség a mezőgazdasági termékeknek Európában. Tehát ezen a szinten nem tudjuk megvalósítani és megfogalmazni a tisztességtelen áron aluli értékesítés témáját. Ez egy olyan kérdés, ami a kereskedelemre és a fogyasztóra érvényes jelenleg, de érvényes kellene, hogy legyen az előállításra és az átalakításra és az értékesítésre is. Egy sor más elemet is föl lehet sorolni, olyan témákat, amelyekkel általában nem szoktunk foglalkozni az élmiszerlánc témájával. Például a saját fogyasztás. Ez egy olyan elem, amiről általában nem szoktunk beszélni, pedig nagyon fontos a szerepe a mezőgazdasági előállításban, termelésben. Gyakorlatilag olyan termékekről van szó, amelyek nem kerülnek be a kereskedelmi forgalomba. A statisztikák szerint például Romániában Románia az az ország lehet, ahol a legrészletesebb statisztikai adatok állnak rendelkezésre. Itt a fogyasztás, élmiszerfogyasztás 22%-a saját fogyasztás. Vagyis hagyományos kereskedelemben nem kerül be. Itt ez új elemekkel járó hozzávizsgálatunkhoz. Ugye ez egy fontos nagy ország, nagy lakosságszámú ország. Más uniós tagállamokban is van hasonló gyakorlat, és jelentős a mértéke a saját fogyasztásnak. A francia mezőgazdasági kutatóintézet azt mutatja, hogy a Franciaországban fogyasztott paradicsom 20%-a saját fogyasztásra kerül olyan fogyasztók, akik saját maguk a saját családi kiskertjükben állítják elő a paradicsomot ebben a konkrét esetben. Egy másik elem, amit általában nem szoktunk figyelembe venni, amikor a gazdálkodók jövedelméről beszélünk, és ami nem szerepel a jogalkotási dokumentumban sem, ez a kollektív családon kívüli étkeztetés. Erről nem szoktunk beszélni, pedig ez is központi fontosságú. Itt is azt látjuk, hogy a közétkeztetésnek az aránya fokozatosan növekszik. Ma, ha csak 15 régi tagállamot veszük figyelembe, a értékesítés esetében 25%-ot képvisel tehát az összes előállított és kereskedelmi forgalomba hozott húsnak a 25%-a közvetlenül a gyártásból a közétkeztetésbe kerül. Ez egy fontos és érdekes adat. Itt a parlamentben ez minket közvetlenül is érint. Nagy fontos cégek azok, amelyek a mi ételeinket is itt előállítják Brüsszelben. 1,4 millió adagról van szó, és éves szinten 6,7, ez francia adat, 6,7 millió étel adag. Ma ez is egy olyan kérdés, amit figyelembe kell vennünk, pedig általában ezek az elemek nem szoktak szerepelni a vizsgálatokban pedig ennek is közvetlen hatása van az árakra és a piacra. Még egy utolsó téma, amit szerettem volna kiemelni, ez egy konkrét elem, és ezt sem soktuk figyelembe venni. Az értékesítés és a fogyasztásnak a kapcsolata, illetve az elvesző termékek, az élelmiszer hulladék, amely az élelmiszerlánc mentén elvész. Európai szinten nagyon nagy az aránya, annak az élelmiszernek, tehát 240 kiló fejenként, európai lakosonként több mint 100 euró az az élelmiszer, ami hulladékká válik. Ez egy aggályra okot adó adat. Tehát ezek mind új elemek a vizsgálatban, és ezekkel is lehet érzékeltetni, hogy mennyire komplex ez a kérdés. Végül Egy sor kérdés merül föl, ezeket a kérdéseket összefoglaltam a dokumentum végén, és mindez arra a lehetőséget, hogy megnyithassuk a vitát. A kérdésekre a válaszokat véleményünk szerint a parlament szintjén kell kidolgozni, a bizottsággal egyeztetve, és tovább kell, hogy tudjunk lépni ennek alapján azért, hogy javíthassuk a helyzetet, azért, hogy el tudjuk azt érni, hogy hatékonyabb szakpolitikát tudjunk folytatni. Az áringadizások, spekuláció, ezek a fő témák, ugye az árak azok emelkednek, csökkennek hirtelen, nagyon nehéz követni az árváltozásokat, a struktúrához is kapcsolódik ez, de struktúrális problémákhoz is kapcsolódik, a túltermeléshez is, foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, láttuk például a tejkrízis esetén, gondolom, hogy a vitár során majd erre is ö, ki fogunk térni. Spekuláció egyre súlyosabb problémákat okoz, alapanyag spekuláció, ez nem európai szintű probléma, nemzetközi probléma. Itt is ö, lépnünk kell. Amikor az élelmiszerválság volt másfél évvel ezelőtt, a bankok a magánvállalkozóknál kérdeztek rá, hogy a megtakarításuknak egy részét hajlandók-e alapanyag spekulációba befektetni. Gondolok a Franciaországban a Credit Agricole-ra, amely konkrétan ezt a lépést megtette, a fogyasztókkal közvetlenül felvette a kapcsolatot a klienseivel, és felajánlott ezt a lehetőséget, hogy a megtakarításaikat spekulációs alapokba fektessék be. Aztán az ellátás a következő téma meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiségi és minőségi szempontból is hogyan tudjuk azt elérni, hogy a, az ellátási szint fejlődjön és összekapcsolódjon a gazdálkodók jövedelmével. Ez egy központi kérdés. Több a során felvetettük már ezeket a kérdéseket. A klíma kérdés, az állatjólét, a kőolajhoz kapcsolódó problémák, ezek rendkívül nagy lélegzetű kérdések. Fenntartható gyakorlatok, élelmiszerek közbeszerzése, erről az előbb szóltam. Végül ötödik kérdéskör, ez talán úgy tűnik, hogy közvetlenül nem kapcsolódik a jövedelemhez, de mégis nagyon fontos témának tartjuk. Hogyan lehet új mezőgazdasági gyakorlatokat kialakítani, anélkül, hogy nagyon magasak legyenek a költségek, és, ami, és olyanok legyenek, amelyek koherensek a területi feltételekkel. Mindenképpen fel kell, hogy vessük a tudomány, a kutatóintézetek kérdését, hogy koherensebb munkát végezzenek a mezőgazdaság célja érdekében. Azért, hogy olyan módszereket dolgozzanak ki, amelyek egyrészt lehetővé teszik, hogy a területen koherens legyen a elfeldolgozás, előállítás, ne legyen energiapazarlás, és ugyanakkor a klímaváltozás aspektusait is figyelembe vegye. Mindezek a problémák hatnak a mezőgazdaságra. Ezek a kérdéskörök a ma délutáni vita abszolút nyílt, nem is akartam azonnal javaslatokkal előállítani. Számomra az a fontos, hogy kezdjük meg a vitát, mindenki mondja el a véleményét, és ebből kiindulva megpróbálunk majd együtt összeállítani a kommentárok alapján javaslatokat az egyes fejezetekre vonatkozóan, olyan témákra vonatkozóan, ahol európai szintű szakpolitikát tudunk kialakítani. Köszönöm. José. Uh, Köszönöm, José. Akkor megkezdjük a vitát a benyújtott dokumentum alapján. Már eddig is nyolcan kértek szót. Erranz Garciával kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy amit Bove úr mondott, az igaz. Az Európai Bizottság bemutatott egy anyagot, amely a múltról beszél. És olyan dolgokat utasít el, és ítél el, amiket már elítéltünk például azokat az aggályokat, amelyeket eh, a fogyasztók és a termelők eh, kifejezése juttattak, és igazuk volt. Ez bizottság anyag erre már kitért. Amikor a termelők azt mondták, hogy ők nehéz helyzetben vannak, akkor néhányan úgy vélekedtek, hogy ők csak úgy tesznek, mintha nehéz helyzetben lennének. Fontos megoldásokat találni mind a bizottság, mind a jelentéstevő bizonyos hiányosságokra hívja fel a figyelmet a rendszerben. De egyik anyag sem említi azt a tényt, hogy a piaci, ma, ma, ma, piaci menedzsmenti mechanizmusokat meg kell erős, erősíteni, és az áringadozásokat kell ellensúlyozni. A gazdák tárgyaló ereje csökkent az idők során, és azt gondolom, hogy ezek olyan eszközök, amelyeket igenis meg kell erősíteni. És az egyensúly megbomlását is meg kell oldani. Konzisztenseknek kell lennünk, és a nemzeti megjelölés rendszereket nem szabad megszüntetni, hiszen ez pont az ellenkezőjét, ellenkező hatást érni el, ami a több gazdaszervezet létrehozását illeti, ez egy nagyon jó ötlet, de jogi biztonságot is kell teremteni azok a megállapodásokat, amelyeket a szektorokon átágozóan sikerült megkötniük. Biztosítani kell azt, hogy a mezőgazdasági szektor speciális tulajdonságait a versenyjog is figyelembe vegye Európában. Egy záradékra van szükség, amely jogi fedezetet biztosítan olyan szerződések esetében, amelyek termelői szervezetek által köttettek, illetve szövetségek által. Fontos az ellátási hálózatok erősítése is, és a helyi piacok támogatása. Természetesen a végső fogyasztó és a termelő között számos lépés van. Szükség van az árak esetében a monitoring mechanizmusokra, és ezek már számos alkalmak alkalommal megemlítettük. Az ár megfigyelés egy kulcsfontosságú eszköz lenne ebben a munkában. Fontos kideríteni azt, hogy az ellátási hálózatban milyen egyensúlytalanságok merülnek fel, és fontos ne, a nem fel gyakorlatokat megszünteni, megszüntetni. És hatékony mechanizmusokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a kiskedelem se szenvedjen hátrányt. Fontos fizetési határidőket is rögzíteni, és fontos, hogy ezt az érintettek be is tartják Fontos biztosítani azt, hogy a fogyasztókhoz eljutott információ megbízható legyen. Az értékesítési helyeken ez egyenlőre sajnos nincs így. Tehát fontos van egy megfelelő etikai kódexre. Fontos, hogy mindenki betartsa a minimális feltételeket. Éppen ezért azt gondolom, hogy a népelt hozzájárása nagyon értékes lehet. Én vagyok a jelentéstevő az MV-ben, és elnézést szeretnék kérni, mert nem tudok itt maradni a vita végéig, és távoznom kell az NV-be. Köszönöm szépen. Dau cuvântul în continuare, domnule Köstinger. Köszönöm. Köstinger úr, a szó. Auch ich möchte den Berichterstatter herzlich für die én szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani. Azt gondolom, hogy az előttünk levő munkadokumentum elfogadható a különböző eszközök kidolgozásához és az élelmiszer hálózat javítása érdekében. Fontos, hogy elérhető árakon biztosítsuk a fogyasztók számára az élelmiszereket. Konkrét igényentéseket tartalmaz ez az anyag, és egyértelmű álláspontot választ. Fontos egyetérteni abban, hogy a gazdáknak tisztességes jövedelemhez kell jutniuk. Nem tudom, hogy ez az árak növelésével vál, vál, illetve érhető el, én ebben kételkedem. Fontos, hogy a gazdáknak megérje a munka, a munkaerőpiacon, hiszen a munkaerőpiacon ugyanez a vita egyszer már megtörtént. Azt gondolom, hogy ez a munkaanyag nagyon jó lehetőség arra, hogy a tárgyalásokon egyértelmű elképzelést tudjunk képviselni. A nagy élelmiszer láncok profitjából a gazdák nem tudnak profitálni. Fontos, hogy a termelőket tegyük érdekelt ebben a folyamatban. Ami a listás díjakat illeti, itt nagyon gyakran aránytanul magas díjak jelennek meg, másrészt pedig nem átlátható az, hogy ki kerül a listára, és milyen érvek eh, a meghatározóak az ő kiválasztásukban. Az áringadozás területe szintén nagyon érdekes, különösen a felső és alsó határok meg, megállapításánál, illetve a spekulációs eseteknél. Itt ezt mindenki, mindenképpen korlátozni kell. A szabad versenyben nem lehet megállítani a árversengést sem. Fontos, hogy az élmiszer feldolgozó ipar is megfelelő minőségű, minőségi szempontokat tartsanak szem előtt, és fontos, hogy a gazdáktól közvetlenül vásároljanak be részben az élelmiszerláncok is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Smith úr, szó. President, thank you. I wasn't asleep, Mr. Nicholson. I, I, I was... Elnök úr, köszönöm. Én elvesztem a tolmácsolásban. Csak dicsérni tudom a kollégát, aki jelentést készítette. Többször beszéltünk már erről a témáról, és a bizottsággal közösen fáradozunk. Nem vagyunk biztosak a véleményeket illetően, de a tevékenységeket illetően egyetértettünk. Nagyon sok jelentés készült már ebben a parlamentben erről a témáról, de európai szinten nem sok valósult meg mindezekből. Az európai költségvetéssel kapcsolatban sikerült egy módosítót keresztül vinni, amely egy egyik kollégától származott, és ennek köszönhetően sikerült módosítani a költségvetést, mégpedig 1,5 milliárddal évente. A bizottsági kollégákat kérdezem, hogy hol van ez a pénz, milyen projekt formájában valósult ez meg, azóta nem sokat hallottunk mindenről. Az ár megfigyelő központ létehozását illetően. Köszönöm. Are în continuare cuvântul domnul Nicholson. Nicholson kollégiája szó. Köszönöm szépen, én is figyeltem, nem aludtam eddig. Elhangzott már, és beszéltünk éveken, hónapokon keresztül ebben a bizottságban, hibáztattuk a multikat, a szupermarketeket, és az előttem szólónak igaza van, hogy nézzük meg azt, hogy mi valósult meg a javaslatokból, az anyagokból. A legnagyobb probléma a, fogy- a termelők számára, a feldolgozók számára az áringadozás. És az olajárak növekedése is. A gazdáknak igénybe kell venniük a műtrágyát is, és ez is nagyon drága. Fogyasztóra pedig en, erre, ennek mind hatása van. Ezt láttuk világosan már korábban is, a korábbi tájválság kapcsán is. Az a lassúság, hogy Európa reagált a tájválságra, szégyenletes volt. Hogyha Európa azt akar, hogy komolyan vegyék, ha tényleg azt szeretnénk, akkor fel kell ismerni a meglévő problémákat korábban, és gyorsabban kell reagálni A reform kidolgozásán tá- fáradozunk, a támogatási rendszer reformjának kidolgozásán. Fontos, hogy összeszedjük magunkat, és vizsgáljuk meg a biztonsági rendszereket is. Én nem mondom azt, hogy teljes mértékben ellenőrzés alatt lehet tartani a piacot, de egy fontos alapnak léteznie kell. Ami a nagy szupermarketeket illeti, Mindannyian vásárolunk ott. Nagyon gyakran a politikusok is támadják ezt a területet, de ők pénzügyi szempontból, már mint a szupermarketek, igenis hatalmasak, egymás ellen küzdenek a piaci részesedésért, és ezzel nem lehet felvenni a versenyt. Ez, hogyha az Egyesült Királyságon két liter tejet értékesít valaki, akkor nem veheti ezzel fel a versenyt. Hogyan lehet felvenni a versenyt a szupermarketekkel. Oda megyünk, és két fontét eh, egy liter víz, vízet lehet venni. Nézzük meg azt, hogy mennyi energiát fektetnek abba, hogy egy liter tej elkészüljön, illetve arra, hogy egy liter víz elkészüljön. A szupermarketek elmennek a feldolgozókhoz, ők a termelőkhöz, és a hiányt eh, valakinek ki kell termelnie, ez mindig a termelő, nem a nagy élelmiszeráruház lesz ez. Fontos, hogy a termelők legalább ne veszítsenek az egész üzleten. Fontos, hogy ehhez a gondolathoz hozzászokjunk. A gazdák Európában azt szeretnék, nem tudom, hogy az európai ombudsman-e a, a válasz erre, de fontos, hogy minden gazdának megfelelő részesedése legyen a feldolgozónak is a piaci haszonból. És a fogyasztónak jó minőségű élelmiszerre van szüksége egy olyan áron, amelyen meg tud elégedni, és fontos, hogy olyan módon állítsák elő az élelmiszert, ami szintén elfogadható. Köszönöm szépen! Mulțumesc. În continuare are cuvântul doamna Morvai. Morvai Elnök úr, én is csatlakozni szeretnék azokhoz, akik üdvözlik José Bové úrnak ezt a kiváló munkaanyagát. És szeretném felhívni a figyelmet az új tagállamok, különösen ugye a volt szocialista vagy volt kommunista országok sajátos helyzetére, nyilván nem mindegyik van ugyanabban a helyzetben de saját hazám magyarország példáján hadd jelezzem azt hogy a gazdálkodók illetőleg a termékbeszálltók még inkább eh, kiszolgáltatott helyzetben vannak és a multinacionális eh, cégek az élelmiszerláncban eh, még inkább visszaélhetnek az előfölényükkel ugyanis egy teljesen szabályozatlan piacon kezdték el a tevékenységüket illetőleg egy olyan piacon olyan országban vagy országokban ahol az államok tulajdonképpen egyfelől szereptévesztésben voltak és úgy gondolták a rendszerváltozás után a kommunizmus összeomlása után hogy nem szólhatnak bele az úgymond szabad piaci viszonyokban másfelől pedig ugye annyira akarták vonzani a külföldi befektetőket hogy kifejezetten versenytorztó hatással támogatták a multinacionális cégeket különböző adókedvezményekkel és más módon a beszálltók és a gazdák kárára. fontos szempont még hogy elvesztettük a feldolgozóiparunkat az is külföldi kézre került illetőleg a tipikus helyzet az volt konzervgyárainkkal cukorgyárainkkal és a többi hogy odajött a külföldi befektető úgymond megvásárolta a gyárat elkérte a kulcsot bezárta a gyárat és eldobta a kulcsot hiszen csak piacot akartak vásárolni mi következik ebből hogy amikor tovább ebben a vitában és a végleges javaslatok megszületnek nagyon fontos hogy ezeknek az országoknak a helyzetét is vegyük figyelembe és szeretném felajánlani azt hogy josé bové úrnak a felhvására mi szeretnénk egy esettanulmányt elkészteni magyarország vonatkozásában fel fogjuk kérni fel fogjuk hvni a magyar gazdákat és termékbeszálltókat hogy rják meg mondják el közöljék velünk az ő tapasztalataikat és ezeket fogjuk összegezni és eljuttatni a raportőrhöz a megadott május four i határidőig. köszönöm szépen! Are cuvântul în continuare domnul Dorfman. Dorfman képviselője a szó. Bericht ausgearbeitet hat. Köszönöm, elnök úr, köszönet illeti az előadót, hogy megszövegezte ezt a munkadokumentumot. Én azt hiszem, hogy az itt felvetődő kérdések a jövő gazdálkodói számára sorsdöntőek lesznek. És úgy gondolom, hogy számos régióban és államban az Európai Unió területén, amikor a piaci koncentrációk kérdését vizsgáljuk, és a szabad piac működését vesszük szemügyre, akkor egyfajta furcsa helyzet alakul ki, és az egyensúlyi helyzet a termelők és a beszállítók, illetve az értékesítési lánc között nehezen feloldható lesz. Azt hiszem, hogy a bizottság által vázolt lehetőségek nem igazán kecsegtetőek, különösképpen mert fölvetik a multinacionális vállalkozások piacon betöltött szerepét, ami rendezetlen. És azt hiszem, hogy egy dolgot itt ehhez hozzá is kell tennünk. Nevezetesen azt a tendenciát a kereskedelem bizonyos területein, ahogy nem vonatkoznak semmiféle piaci rendtartások, szabályzatok a piacnak bizonyos szegmenseire, és ezzel visszaélhetnek ezek a vállalkozások. Sok a piaci láncolatok ezeken a területeken fejtik ki a helyzetük, a tevékenységüket, és ez nem egyszer a gazdálkodók, illetve az elsődleges előállítók kárára történik. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tabaidi. E, mulțumesc. Tabaidi úr. Je voudrais demander e, Köszönöm, elnök úr. Szeretném kérni a kollégákat, hogy ne egyszerűsítsék túlzottan a dolgokat. És anélkül, hogy különösebb eh, részletekbe bocsátkoznék, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Ami a bizonylatok, eh, a tanúsítványok kibocsátását illeti, itt Nikolson úrral egyet kell értenem. Egyes esetekben túl egyszerűsítjük azokat a veszélyeket, amelyeket a piac magában hordoz. Ezek valóban eh, létező veszélyek, de a verseny adott esetben előnyünkre is szolgálhat, ahogyan azt Nicholson úr megállapította adódnak ebből megválaszolandó kérdések, mint például az, hogy hogyan tudjuk a piacot szabályozni a belföldi eszközökkel, amikor egységes piacról van szó. Mondok egy példát. A termelők horizontális integrációja olyan terület, ahol igen csekély mozgásterünk van a kartellek kezelésében, illetve meghatározásában, illetőleg a termelők együttműködése és a kartellek közötti különbségtételben. Szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy a vertikális integráció fontos mozzanat, és Bové úr, szeretném megköszönni önnek, hogy utalt arra a különbségre, amely Közép-Európa és Nyugat-Európa között fennáll, hiszen a mi oldalunkon a legnagyobb probléma éppenséggel az integráció, a vertikális integráció hiánya. Populistának vagy nacionalistának, sovinistának tűnhet, hogyha valaki kimondja, hogy a külföldiek csak azért jöttek, hogy felvásárolják a gyárakat, megvették az élelmiszerfeldolgozó ágazatunkat, ezzel a piacot megvásárolva. E, bizonyos szempontból ez igaz is lehet, de ami a gazdákat illeti, ugyanezt a problémát látják ők is, hiszen ha a az élelmiszerfeldolgozó vállalkozás nem társtulajdonos az élelmiszergazdaságban, akkor baj lehet belőle. Például Dániában a vágóhidakon társ tulajdonosok, és Nyugat-Európában, vagy Közép-Európában van egy jelentős probléma. Függetlenül attól, hogy magyarok tulajdonában vagy külföldiek kezén van-e a vágóhíd, nincs kölcsönös tulajdonlás. És ez egyfajta horizontális problémát vet föl számunkra. A másik kérdés az, hogy a termelői szervezetek is hiányoznak. Nos, lehet hibáztatni a nagy élelmiszer kereskedelmi áruházakat, de e, nekünk az a tapasztalatunk az újonnan csatlakozott országokban, hogy a gazdálkodók e, én magam is gazdálkodó vagyok, tehát e, bírálhatom a gazdákat, jogomban áll. Nos, feltehetik a kérdést, hogy miért nem használják ki annak lehetőségét, hogy termelői szövetkezeteket hozhatnak létre a helyi piacon forgalmazhatják terményeiket. Tehát ezzel egyetértek valóban az elhangzott hozzászólással, de azt hiszem, hogy célszerű lenne Franciaországból, Vallóniából, más helyekről vett jó példák listáját összeállítani, én például Valóniában tett látogatásom alkalmával találkoztam egy olyan szövetkezéssel, amely a szerzett adatokat továbbítja a tag gazdák számára, és amit ebből le tudtam szűrni, az az volt, hogy nézetem szerint nekünk is meg kellene próbálnunk kezelni ezt a helyzetet, és hasonló módon eljárni. Köszönet még egyszer az előadónak. Desz kollégája szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. José Bové kollégának köszönetet szeretnék mondani, nagyon szorgos munkát végzett, de valószínűleg ugyanúgy érzi magát, mint én nem tudtunk megfelelő megoldásokat találni mindez idáig sajnos. Németországban a 60-as évek végén az egyetemista tüntetéseknél volt egy motto, gondoljátok el, hogy háború van, és senki nem megy a háborúba. Én ma ugyanezt mondhatnám, gondoljuk csak el, vannak uh, nagy élelmiszer hálózatok, és senki sem megy oda vásárolni. Ez azonban sajnos nem így van. Miért kell a kis élelmiszerüzleteknek bezárniuk, és miért a diszkont üzletek miért sokasodnak Németországban is? Azért, mert a fogyasztók döntenek. Nem szeretném ezzel megróni a fogyasztókat, de erről van szó. Hogyha nem vásárolnának a fogyasztók a üzletekben, akkor nem lennének az anyósomnak volt egy kis üzlete a faluban, és a 70-es években be kellett, hogy ezt zárják, azért, mert az emberek az autójukkal a városba mentek a nagy élelmiszer háruházakba. És hogyha ameddig a gazdák a nagy élelmiszer üzletekben vásárolnak akkor ez nem is fog változni, és nem a kis üzletekben. Tehát a mi kollégáinkról van szó. Sajnos vannak olyan gondok, amelyek fejtörést okoznak. Nekem én több mint 15 éve vagyok egy nagy tejszövetkezet elnöke, kedves magyar kolléga, és ez ezer gazdáig, ezer gazda tulajdonos ebben a tájszövetkezetben, és az elnökök gazdák nem mások vállalják a felelősséget, mi értékesítjük a gazdáink termékeit, amilyen jól csak tudjuk. Haszonnal dolgozunk 0,012 század százalékkal. Ennél kevesebb már nem is lehetne ez a haszon, és sokkal magasabb állat kell fizetnünk, mint a konkurencia, hiszen a piaci törvényekhez kell tartani magunkat, itt is vannak érdekek 1 milliárd euró a forgalom, 100 millió euró. És van egy prémium szegmens is, itt csak 50 milliót tudunk értékesíteni. Mi szívesen értékesítenénk 900 millióért termékeket ebben a szektorban, de ezt nem tudjuk lenyeletni a piac torkán. A fogyasztók nem hajlandók ezt az árat megfizetni ha ez így lenne, akkor 5-10 centtel többet fizethetnénk literenként. Van a bio piac 30 millió euró, itt is szívesen értékesítenénk többet, de nem megy több. Tehát óriási problémánk van a nagy mennyiségeket a diszkont üzleteken és nagy élelmiszerláncokon keresztül értékesítik. És itt az európai szinten azon kéne fáradoznunk, hogy a fizetési határodéket rögzítsük. Nagyon gyakran 100 napon túl fizetnek nekünk. Nagyon nagy problémát okoznak ezek a kérdések, és hogyha kis tejüzemek termékeit értékesítjük, akkor egy másik nap már ki is tudnak cserélni bennünket a piacon, a fogyasztó nem is veszi észre, hogy leveszik a listáról ezt a kis tejüzemet. A listába a sorolási problémák, én ezt maffiának is neveztem már a Német Szövetségi Parlamentben, ott a nagy kereskedelmi láncok, nél, ha egy terméket el akarunk helyezni, 200 millió euró listára helyezési díjat kell fizetnünk nekik. Ez felháborító. Remélem, hogy sikerül majd megoldást találnunk. Én eh, nyitott vagyok mindenféle javaslatok iránt. Köszönöm. Mulțumesc, domnule Des. Mai avem eh, șapte colegi care s-au înscris la cuvânt. Eh, Még heten kértek szót. Azt kell, hogy kérjem ezektől a kollégáktól, hogy csak egy perc, vagy maximum másfél percet használjanak el azért, hogy a bizottság válaszát is meg tudjuk hallgatni. Brother. Συζητάμε για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legsúlyosabb problémáról szeretnék beszélni. Ez a fogyasztókat is érinti. A kérdésem a következő. Egy pontra szeretnék összpontosítani. A három struktúrális gyengeség a bizottság véleménye szerint abban áll, hogy a fogyasztói árak és a termelői árak között különbség van. Ez pedig a versenyhelyzet működésével hozható összefüggésbe, illetve az érintettek tárgyalási ütőképességével. Ezért szükség van egy külön típusú megközelítése minden egyes strukturális gyengeség esetében. Láthattuk azt is, hogy a helyi piacokat is erősíteni kell. A helyi kereskedelmi mutatók is fontosak annak érdekében, hogy a termelők igényeinek is eleget tudjunk tenni, és a fogyasztót jobban kell ért- értesíteni, tájékoztatni arról a termékről, amit megvásárol. A verseny struktúra megvizsgálása is nagyon fontos a teljes hálózatban. A bizottság részéről átstruktúrálása van szükség, a különböző szabályok átstruktúrálására, annak érdekében, hogy a rossz átláthatóságot megszüntessük, és az ellátási hálózatbeli problémákat is. Ez mind a termelők, mind a fogyasztók számára nagyon hasznos lenne a termelők tárgyalási ütőképességének erősítése. Szeretnénk ezt erősíteni. Mindez azonban feltételezi azt, hogy a korábbi intézkedéseket először is értékelni kell. És a legfontosabb pedig az, hogy a problémánkat megfelelően elemezzük. És itt pedig meg szeretnénk vizsgálni azt is, hogy ezeknek az intézkedéseknek milyen hatása van Gyakran ezek megbuktak, függetlenül attól, hogy nagyok voltak az elvárásaink. A piac e, jelenleg nem képes betölteni a neki szánt. A piac pillanatnyilag nem képes betölteni a neki szánt szerepet. E, ugyanez vonatkozik a pénzügyi piacokra is, a bankokra, és amikor új e, megoldásokat, új felügyeleteket vezetünk be, amelyekkel kapcsolatban a G20-ak értekezlete állást foglalt, hasonló helyzettel szembesülünk, mint amit a mezőgazdasági politikában látunk, ami ennek igazgatási és vezetési mechanizmusait illeti. Ám a mezőgazdaság területén 15%-os GDP részesedésről beszélünk, ennek következtében pedig az Európai Uniónak valamilyen típusú beavatkozása mindenképpen szükséges. A termelők képviselete igen elaprózódott. Ugyanez vonatkozik az élelmiszer feldolgozásra is. Sok a kis és középvállalkozás, és elsősorban a nagy vállalatok uralják a mezőnyt. Érdemes lenne szorosabban megvizsgálni a kis és középvállalkozások szerepét, de ez már valóban az érdeklődés homlokterében áll. Nem így áll a helyzet azonban a kis és közepes gazdaságok vonatkozásában, már pedig a kap jövőjét ez fogja meghatározni. Köszönöm szépen, Alvez úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a probléma valóban alapvető pillanatnyilag, tekintve, hogy valamennyien attól a megközelítéstől függünk, amelyet magunkévá teszünk ebben az összefüggésben. Ez pedig befogulásolja az árakat, amely árakon a termények a piacon elkelnek. Valamennyien tanúi vagyunk a változásnak az utóbbi húsz év folyamán, és látjuk, hogy jelentős mértékben átalakult az élelmiszerellátó lánc. És az egész élelmiszeripar jelentősen megváltozott a szupermarketek megjelenésével. Nagyobb koncentrációt, nagyobb hatalmat látunk összpontosulni néhány ö, nagy vállalkozás kezén. Ez pedig ö, csökkenti mozgásterünket, és erre emlékeznünk is kell, amikor a problémával foglalkozunk, hiszen a piac jó dolog, és a továbbiakban is fel, fenn kell tartanunk a piacot, hiszen ez átláthatóságot jelent, rugalmasságot, valamint alacsonyabb árakat a fogyasztók számára, de ha a piac azt is lehetővé teszi, hogy olyan gyakorlatot vezessenek be, amelyek kevéssé pártolják a versenyt, vagy éppen versenyellenesek, akkor ebből méltánytalan gyakorlat adódhat, például szerződéses, előszerződéses, illetve szerződéskötést követő megállapodások, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják az élelmiszerellátó lánc egyéb tagjainak jövedelmezőségét, például a gazdálkodók jövedelmezőségét. És ennek az árát nem egyszer a fogyasztók fizetik meg. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek biztosítják az átláthatóságot, és olyan testületeket kell létrehívnunk, amelyek alkalmasak ennek az ellenőrzésére. Ez igen bonyolult dolog, hiszen a szupermarketek rendkívül nagy figyelmet szentelnek ezeknek a kérdéseknek, és magunknak is ki kell terjesztenünk a figyelmünket ezekre a körülményekre. Biztosítanunk kell, hogy világos képet kapjunk, és tulajdonképpen világosan kell látnunk, hogy milyen jelenségek zajlanak az ellátóláncban. Ki kell küszöbölnünk a, az domináns helyzeteket, azt, hogy egyesek visszaéljenek gazdasági előfényelényükkel. Köszönöm. Terebálasz úr. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak a munkadokumentumhoz, mert a hatékonyabb élelmiszerellátás Európában eh, mindenképpen a gazdálkodókra támaszkodik. És azt látjuk, hogy itt komoly problémákkal szembesülünk. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat jó, annak struktúrája átgondolt, de nem biztos, hogy mindig érvényesül az áttekinthetőség követelménye, hogy az árak és az árrések mindenütt az elvárásoknak megfelelően, illetve a piaci körülmények által meghatározottan alakulnak. A termelők sok préblámával szembesülnek. Éppen most tértem vissza Magyarországról egy konferenciáról, ahol szintén azt kellett tapasztalnunk, hogy a, az élelmiszer elosztás alapjában nagy ellátó láncok, illetve kereskedelmi vállalkozások kezén van. És ezért ők diktálni tudnak, maguk határozzák meg az árrést, az árak úgy alakulnak, hogy adott esetben lehetetlenné teszik a gazdálkodók megélhetőségét, megélhetését. Ez jellemző a tej ágazatra, de általában a gazdálkodókra is, és azt kell látnunk, hogy ezek az áruházláncok járnak a legjobban, és ők jelentős profitot tudnak termelni a lánc más tagjainak rovására. Köszönöm. Köszönöm. Jan úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Egy rendkívül fontos témáról van szó. Következőket szeretném hangsúlyozni. Természetesen szükség van arra, hogy a gazdák és a termelők résztvevői legyenek a versenypiacnak. Az árakra a fogyasztók magatartása és befolyással van. A kereskedelmi láncok szintén találkoznak ezzel a jelenséggel, ha az ár, ha az ár csökken, ez a tejnél így volt, és még mindig van elég piaci résztvevő, akik ezt a tejet megtermelik, akkor ennek hatása van. A tej esetében az volt a probléma, csökkent a tejára, és a gazdák még több tejet kezdtek el termelni, tehát piaci szempontból ez nem megfelelő. Fontos a versenyhelyzet kialakítása, ne legyenek listásítási díjak, fontos, hogy alternatívákat tudjunk felvározolni, de olyan mechanizmusokra van szükség, hogy a gazdák ebbe a piacgazdasági játszmában úgymond ütőképesek lehessenek és részt vehessenek, és ne viselkedjenek helytelenül, hiszen a kereskedelmi láncok a piacgazdasági szempontok alapján cselekszenek, és a gazdákat is erre kell rábírni. Tehát fontos, hogy ők részesei legyenek ennek a játszmának. Penultimul Egnyú. Köszönöm Egnyú úr, az utolsó előtti hozzászóló. Köszönöm elnök úr. Valaki említette a vertikális integrációt, és én szeretnék ennek egy működő példájára hivatkozni, nevezetesen a szabadtartásban előállított tojások esetét Nagy-Britanniában, akik nem maguk viszik a piacra ezt a tojást, hanem lehetővé teszik, hogy a csomagoló vállalkozások tárgyaljanak a nevükben. Ezek nagyobbak ugyanis, és a szupermarketekkel jobban szót tudnak érteni, illetve velük szemben komolyabb alkupozíciójuk van a e, magánértékesítés, a farmon történő eladás, a vendéglőkkel történő kapcsolattartás nem teszik lehetővé, hogy ilyen jó árakat érjenek el hogyha persze túl sok tojást termelnek, akkor ezeket nem fogják a nyílt piacon értékesíteni, ezzel csökkentve azok árát, hanem egyszerűen lefagyasztják a tojásport, és akár 20 éven keresztül is tárgy, tárolni tudják, majd a későbbi ínségesebb időkben jelennek meg vele a piacon. Így elkerülhetővé teszik azt, hogy az árak összeomoljanak a másik, ami számukra rendelkezésre álló lehetőség, a márkázás. Az, hogy egyfajta minőségi színvonalat garantáljanak, és ez elnyeri a fogyasztók bizalmát is például a Boldog Tyúk márkanév E, ezt lehetővé teszi, és maga a csomagoló vállalkozás fizeti meg az ezzel kapcsolatos e, kiegészítő költségeket, és e, maga az iparág kezdeményezi ezeknek a bevezetését, és ennek következtében nincs támogatás, nincs EU beavatkozás ebbe a szakmába, és egyszerűen nem lehet rá erőszakolni a külső szabályokat, illetve az ez kapcsolatos támogatást erre a piacra, hiszen maguk is megoldják ezekkel a kooperatívákkal, ezzel az egyesüléssel, és így példának tekinthetjük azt, amit a szabadtartásban előállított tojás értékesítése számunkra jelent. Köszönöm. Köszönöm, és Kalinowski úr következik szólásra. Köszönöm, elnök úr. Ami a legaggasztóbb, hogy amikor csökkennek az, az árak a gazdálkodók számára, egy időben, amikor igazából a szupermarketen ugyanolyan áron, vagy akár még drágában adják el a terméket. Az ellátóláncban a gazdálkodónak a helyzete egyre romlik. Általában nagy hálózatokat kritizáljuk emiatt a nagy szupermarket láncokat. Mindenki egyetért ezekben a témákban, de amikor igazából megpróbálunk megoldásokat találni, akkor nem találjuk meg a válaszokat. Csak elmondjuk, hogy ezek az értékesítési láncok tisztességtelen gyakorlatot folytatnak, de nem tudunk fellépni ezek ellen. Lehet, hogy az integráció lenne a megoldás, horizontális integráció a gazdálkodók között, valamint vertikális integráció. És az élelmiszerfeldolgozásban is szükség lenne horizontális integrációra a nagy láncok hatalmával kell szembe mennünk, hogyha ezt lassan tesszük meg, vagy nem tesszük meg, akkor lehet egy másik megoldás is, esetleg valamilyen jogi eszköz, amivel szabályozni lehetne a nagy láncokat. Ez már sokszor elhangzott, hogy dolgozunk ki jogi eszközöket, de hát milyen konkrétan milyen jogi eszköz lehetne ez? Tehát van a fejünkben néhány megoldás, például a maximális hozadott érték és egyebek, maximális fedezet, de nagyon nehéz alkalmazni az ilyen megoldásokat. Hazámban, amikor ilyesmiről beszélünk, akkor soha nem találunk konkrét megoldásokat. Köszönöm, elnök úr. A kulcskérdés az átláthatóság. Az obszervatórium lehet az egyik eleme ennek az átláthatóságnak, de csak akkor tudunk megfelelően fölépni a piacon, hogyha a piac szervezet. Európai szinten véleményem szerint meg kell vizsgálnunk, hogy a termelési értékesítési láncok hogyan működnek, és e, ide tartozik az átláthatóság is. bizonyos országok, ahol működik ilyen abszervatórium, azt a tapasztalatot mutatják, hogy a termelékenység és a nyereség nem mindig ott lép föl, ahol ezt gondolnánk. A tőkekoncentrációnak voltunk a tanulja az elmúlt években az élelmiszer szakágazatban. Az értékesítő láncok koncentrálódtak, ez biztos, hogy csökkenti a költségeket, de ugyanakkor bizonyos egyéb költségek viszont növekednek. Egy sor új szakma született a élelmiszerlánc átalakulása miatt. Ezek olyan költségek, amelyek ugyanakkor lenyomják az árat, amit a gazdálkodó kap. Ezeken a témákon kell, hogy dolgozunk, európai szinten egyébként nagyon sok a kis és középvállalkozó, akiknek tőke problémájuk van. a nagy struktúrák fölépítettek egy hatalmat, ugyanakkor a gazdálkodók egyre hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Köszönöm. Landéra úr képviseli ma a bizottságot, és ha gondolja, megadom önnek a szót. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Nagyon kevés a rendelkezésünkre álló idő, Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előadónak, hogy összeállította ezt a munkadokumentumot. A munkadokumentum fő célja a vita ösztönzése, ez gyakorlatilag meg is valósult, nagyon érdekes hozzászólásokat hallottam a képviselők részéről. Számunkra nagyon érdekes azt látni, hogy a bizottság két éves munkáját követően, három közlemény kiadását követően a téma nagyon nagy fontosságot kap az Európai Parlamentben, hasonlóan az Európai Tanácshoz. A munkadokumentum első olvasata alapján azt látjuk, hogy sok érdekes javaslat szerepel ebben a dokumentumban, nagyon ambíciózus a dokumentum, és a közleménynek a hatáskörén túl is lép mindenképpen visszajelzésre fogunk élni az előadó számára a következő napokban. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy korábbi kérdésre reagáljak. Smith képviselő részéről merült fel a kérdés. A támogatás, amit a bizottság kapott, hogy egy pilota tanulmányt készítessen az obszervatóriummal kapcsolatban, ár és fedezett obszervatórium. A kezdeményezés a parlamenttől jött. A Jelenleg, amikor végezzük az elemzést, úgy gondoltuk, hogy nem ez a megfelelő időpont arra, hogy egy ilyenfajta gyakorlatot beindítsunk. Ezért természetesen támogatjuk, hogy ez a munka megszülesen. Az eurostatos kollégákkal kapcsolatban állunk, hiszen ők a legfelkészültebbek arra, hogy elkészítsék ezt a tanulmányt azt nem akarjuk, hogy most megrendeljük ezt a tanulmányt, az adófizetők pénzét felhasználjuk olyan adatok megszerzésére, amik egyébként is rendelkezésre állnak. A Eurostat végez obszervatóriumi feladatot, az árak alakulásáról folyamatosan tájékoztatnak minket, a, a farm, tehát gazdálkodási szinten, feldolgozási szinten és értékesítés szintjén is. Megvizsgáljuk, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, és ezt követően döntjük el, hogy mit teszünk a rendelkezésre álló támogatással. Köszönöm a bizottság képviselőjének is. Holnapi ülésünk ugyanebben a teremben lesz, holnap délután a meghallgatás viszont a 2Q2-ben lesz a Jan épületben. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, köszönöm a tolmácsok munkáját, kellemes estét!